I would like to start the meeting. Um, Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Van két meghívott vendégünk is a mai napon, ez tulajdonképpen egyfajta meghallgatás lesz. Liviu Dragnea az egyik meghívottunk, Románia miniszterelnök helyettese, aki a regionális fejlesztési és közigazgatási kérdésekért felelős, valamint uh, itt van kollégája, az uniós forrásokért felelős miniszter, Eugene Orlando Teodorovici, remélem, hogy jól értettem a nevét, tehát ő Románia uniós forrásokért felelős minisztere. Először is a miniszterelnök helyettes prezentációt fog tartani, utána pedig van lehetőség arra, hogy a kollégák kérdezzenek. Úgyhogy miniszterelnök helyettes úr, már is öné a szó. Köszönöm szépen, román nyelven fogom megtartani az előadásomat. Tisztelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon önökkel, és beszélhetünk az egyik legfontosabb kérdésről, ami a romániai kormányt, a román kormányt ma foglalkoztatja. Ez pedig a regionális fejlesztés kérdése. Románia teritoriális újjaszervezése, az én elnökség, vagy az én miniszterelnök helyettesi mandátumom egyik legfontosabb célkitűzése. Az Európai Unió jövőbeli pénzügyi keretét figyelembe véve Románia szeretne maximálisan felkészülni a 2014. január 1-i céldátumra. Maximálisan elkötelezettek vagyunk Románia területi átszervezésével kapcsolatban, és reméljük, hogy az idei évben bekövetkező eddigi legmélyebb regionális reform sikerrel zárul majd az év végén. Ez az eljárás azzal jár, hogy új administratív régiók jönnek majd létre Romániában, és reméljük, hogy ezzel Románia jobban felkészül majd arra, hogy felvegye a következő MFF-ben nyíló Európai Uniós támogatási lehetőségeket. Tehát átszervezésre kerülnek a régiók. Itt vannak a jelenlegi fejlesztési régiók, ezek ugye itt statisztikai kérdések, de ezeknek a régióknak nincsen regionális identitásuk nincsenek meg a specifikus kompetenciák, nincsenek meg a megfelelő döntéshozatali mechanizmusok. Éppen ezért eddig ezek a régiók a projekteket, a költségvetési lehetőségeket rosszul menedzselték. Így a helyi közösségek demokratikus működését nem garantálták megfelelően ezek a régiók. Tehát új regionális rendszerre, új területi felosztásra van szükség. A fejlesztési régiókat és a romániai megyéket megfelelőképpen össze kell hangolni. Mivel a fejlesztési régiók jelenleg igen különbözőek, sőt, fejlettségi szempontból folyamatosan növekszik a szakadék a leggazdagabb és a legszegényebb régiók között, ezért ma Romániának igazából egy valóban fejlett régiója van, ez a bukaresti régió. Az összes többi fejlesztési régió igazából nagyon alacsony fejlesztési vagy fejlettségi szinten van. Ez az egyik oka annak, hogy megváltoztatjuk a rendszert. A másik oka a változtatásnak az, hogy a regionális ügynökségek, amelyek tulajdonképpen a Nemzeti Fejlesztési Terv legfontosabb végrehajtói tulajdonképpen nem a kormányhoz tartoznak, így tehát nem is tudják ellátni a regionális fejlesztéssel kapcsolatos feladatköröket. 41 megyénk van, ezek viszonylag kicsi administratív egységek, és nem tudnak regionális szintű projekteket menedzselni. Ezért Románia jelenlegi administratív felépítése egyszerűen nem megfelelő. 41 megyénk van tehát Romániában, és egyelőre sajnos nagyon sok negatív jellegű versengés alakult ki a megyék között, ahelyett, hogy szinergiák és összefogás valósult volna meg. A romániai megyék elég kicsik, ezért jól ismerik a saját igényeiket, viszont túl kicsik ahhoz, hogy igazán komoly projekteket le tudjanak bonyolítani, mondjuk egy regionális projektet. A központi kormány képes a hatalmas projektek lebonyolítására, viszont túl messze van a helyi közösségektől, ezért nem látja a helyi közösségek konkrét igényeit. Tehát szükség lenne egy köztes szintre, amely mondjuk valamennyire napi kapcsolatban áll a helyi közösségekkel, de képes arra, hogy komoly regionális projekteket kezeljen. Tehát a kormány elszakadt az emberektől, hiába képes átfogó projektek menedzselésére. A megyék pedig túlzottan kicsik ahhoz, hogy valóban átható projektek végrehajtására alkalmasak legyenek, hiába látják a helyi igényeket. Éppen ezért úgy véltük, hogy a regionalizációt Romániában át kell alakítani, és létre kell hozni egyfajta köztes lépcsőfokot a megyék és a kormány között. És ezeket a köztes szinteket fel is kell ruházni megfelelő illetékességi körrel, hogy tényleg megfelelőképpen tudják segíteni a polgárokat. Természetesen mindennek az Európai Unió 2020-as stratégiáját követve kell megvalósulnia. Itt vannak a stratégiai programok, és ezeket a stratégiai programokat ezeken az új administratív entitásokon keresztül szeretnék majd végrehajtani, amik uh, ugye az administratív régiókhoz kapcsolódnak. Ami Románia helyzetének értékelését illeti, a jelenlegi pénzügyi keretben folynak az elemzések, hogy itt tényleg átfogó elemzést lehessen majd elkészíteni az elkövetkezendő időszakra nézve. Tehát, hogy az adminisztratív régiók valódi kohéziós politikák megvalósítására legyenek alkalmasak mint miniszterelnök helyettes és mint regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter azt az üzenetet szeretném itt elmondani, hogy Románia igenis képes a múltbéli hibáiból tanulni, és hogy Romániában megvan az elkötelezettség, hogy hatékonyan végre tudja hajtani ezt az administratív reformot az év végéig. Szeretnénk maximálisan felkészülni, hogy a 2014-es versenyben az európai alapok abszorpciójával, abszorpciójával kapcsolatos versenyben hatékonyan részt tudjunk venni, tehát szeretnénk javítani a felvevő képességünket. Ebben az egész folyamatban fontos, hogy meglegyenek a működő struktúráink, a jó irányítás, és Ezeknek köszönhetően Románia fejlett és kiegyensúlyozott országá válhat, amelyben minden egyes román polgár magasabb életszínvonalra juthat el. Nézzük meg, hogy ezek a jövőbeli administratív régiók milyen feladatokat kapnak majd az oktatás, az európai alapok, a társadalombiztosítás, a gazdasági fejlődés, az egészségügyi ellátások, a regionális infrastruktúrák, a regionális turizmus, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a sürgősségi helyzetek kezelése, a kulturális fejlesztés, a sport, még a magas szintű sport is, illetve a teritoriális kormányzás mind a régiók hatáskörébe kerül majd át. Tehát ez decentralizáció lesz. Ezen kívül az európai alapokból rendelkezésre álló pénzek felvevő képességét is javítani szeretnénk. 2014. január 1 rendkívül fontos dátum, tehát mindenképpen felkészültek szeretnénk lenni. Nem olyan rég kerültünk kormányra, tehát reméljük, hogy lesz elég időnk, hogy ezeket a reformokat keresztül vigyük, és hogy ezeket a polgárokkal is megfelelőképpen el tudjuk fogadtatni. Az tény, hogy az új általános pénzügyi keret ugye 2014. január 1-én kezdődik, és mi a reformokat 2013 végén fogjuk befejezni, de reméljük, hogy ezeket tényleg megfelelőképpen le tudjuk majd zárni, és a jövőbeli MFF-es tárgyalásokat figyelembe véve tudjuk alakítani. Hogyha nem tudnánk befejezni ezt a folyamatot év végéig, akkor újabb 7 évet kell majd várnunk, mert az mondjuk nem túl valószínű, hogy az európai döntéshozók egyébként elhiszik majd azt, hogy Románia képes lesz újra teljesen átalakítani adminisztratív rendszerét. Tehát az év végére készen kell állnunk. Be kell kapcsolódnunk az európai régiók hálózatába, ez abszolút szükségszerű. Reméljük, hogy ennek segítségével az európai együttműködési projektekben hatékonyabban részt tudunk venni. Tehát a regionalizáció, amennyiben decentralizációval kapcsolódik össze, akkor az mindenképpen lehetővé teszi azt az előrelépést, amire Románia tulajdonképpen már nagyon régóta vár. A helyi hatóságok általában nincsenek nagyon könnyű helyzetben, mert azok az emberek, akik megválasztották ezeket a helyi hatóságokat, nagyon sokszor elégedetlenek, mert elmennek a polgármesterhez, vagy a helyi hatóságokhoz a problémájukkal, és utána azt mondja a polgármester, vagy a helyi hatóságok, a helyi önkormányzatok, hogy sajnos nincs meg az administratív illetékességük arra, hogy elintézzék ezt a problémát. És az emberek az egyszerű kis problémájukkal nem tudnak fölmenni Bukarestbe, ahol meg meg lenne a lehetőség ezeknek a problémáknak az orvoslására. Tehát ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kell, mert így a forrásokat is sokkal hatékonyabban fel tudjuk használni, és ez az emberi erőforrásra is vonatkozik, nem csak a pénzügyi erőforrásokra. Ami az adminisztratív régiók létrehozatalát illeti, illetve ennek az időzítését, természetesen megvan ezzel kapcsolatban az ütemterv, a kormány ütemterve. Létrejött egy szakértői munkacsoport, a Román Akadémia, egyetemi professzorok román és külföldi szakértők, parlamenti képviselők, civil társadalmi képviselők bevonásával. És ez a szakértői csoport tulajdonképpen az én minisztériumom alá tartozik. Nagyon komoly és átfogó elemzésbe kezdett ez a szakértői munkacsoport, és megpróbálták megvizsgálni azt, hogy Romániának miért okoz akkora nehézséget hogy fölvegye az Európai Uniós támogatásokat. Tehát, hogy 2007 óta miért teljesítünk ennyire rosszul, és miért nem csökkennek a különbségek a régiók között. Az adminisztratív régiók létrehozásának vannak még további okai is, mi ugyanis úgy véltük, hogy az adminisztratív régiók létrehozása nem feltétlenül csak politikai kritériumokon alapszik, tehát a regionális lebontás etnikai kritériumokat is figyelembe vesz, nem csak politikai kritériumokat. A legfontosabb kritérium a gyakorlatiasság, a funkcionalitás kritériuma. Minden egyes kritériumot bevonunk egy matematikai modellbe, és utána mind az európai közvélemény, mind pedig a román közvélemény láthatja ezt az elemzési munkát, és mindenki számára egyértelműen kiderülhet, hogy nem hirtelen hoztuk össze ezt a tervet, és ez nem egy politikai terv. Ez nem egy pártpolitika, hanem ez egy olyan projekt, amely Románia egészére, az egész országra vonatkozik, és amely lehetőséget ad minden egyes román ember számára, hogy egy jobb világban, egy jobb Romániában éljen. Az európai intézményekkel szoros kapcsolattartásban dolgozunk. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió képviselőit megfelelőképpen tájékoztatnunk kell a szándékainkról, a célkitűzéseinkről. Ezen kívül segítséget is kaptunk nagyon sok kollégától, aki komoly tapasztalattal bír már a régió kialakítása, illetve a regionális fejlesztés területén. Összefoglalásképpen pedig azt az üzenetet szeretném még elmondani, hogy elkötelezettek vagyunk arra, hogy a 2013-as év vége előtt lezárjuk ezt a reform folyamatot. Méghozzá a román állampolgárok érdekében és Románia érdekében, amely az Európai Unió teljes jogú tagja. Deputy Prime Minister. Deputy, uh, we, I'm from Austria. Az osztrák-magyar monarchia területére származok, és mi mindig a miniszterelnök helyetteseket és miniszterelnöknek neveztük. Köszönöm szépen a, a bevezetőjét, és átadom a szót másik vendégünknek. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatok a román strukturális és közös alapok helyzetéről. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy Románia számára ezek az alapok abszolút prioritást élveznek. Az elmúlt év decemberében hoztuk létre azt a minisztériumot, amely az európai alapokkal foglalkozik, és mindenképpen jobb koordinációt szeretnénk elérni a különböző programok kapcsán, ha létrehoztuk minden program számára megfelelő szakértői csoportokat. Szeretnénk növelni a kedvezményezeti szinten a programok végrehajtását, és szeretnénk közvetlen fellépést mutatni a nehézségek előfordulása esetén. Mindezek mellett ez a minisztérium egyesíti a különböző feleket a román közigazgatásba, és ezáltal gyorsabb lesz a következő kritikus periódusban a felvétel, besz- megoldjuk így a társadalmi kérdést is, és erősítjük a különböző elnőző mechanizmusokat is. Ebben az értelemben a horizontális rendszer koordinációja szempontjából szoros együttműködést hoztunk létre a pénzügyminisztériummal, illetve az olyan hatóságokkal, amelyek a közbeszerzéssel foglalkoznak. Különböző intézkedések születtek azért, hogy a jelenlegi programban megfelelő költségvetési ellenőrzés legyen, és hogy fenn lehessen tartani a belső fizetést az EU alapok esetében. Bizonyára tudják, Romániának nehézségei voltak a közbeszerzéssel. Az elmúlt két évben ez ahhoz vezetett, hogy három próbát felfüggesztettek, ez 2009-2001 táján történt. Ugyanakkor a különböző intézkedések, amelyeket tettünk, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, ezek által erőlépési került elérnünk. 2012 elején végrehajtottunk számos jogalkotási intézkedéseket. A nemzeti hatóságok, amelyek a közbeszerzését felelnek, például a közbeszerzést felügyelő hatóság, illetve az az egység, az az osztály, amely a közbeszerzéseket koordinálja, az beágyaztuk a megfelelő ellenőrzési rendszerbe. Authority part of the Court of Accounts. Measures were taken különböző intézkedések születtek azért, hogy a kezelő hatóságokat jobban lehessen ellenőrizni, és különböző értékelések is végbe mentek. Az intézményközi együttműködés a nemzeti hatóságok, illetve a kezelőhatóságok között a közösszezés ellenőrzése szempontjából erősödött, és ezen kívül hangsúlyt fektettünk arra, sokkal inkább tartalomorientált legyen az értékelés maga. Szeretnék rámutatni arra, hogy ezen intézkedések pozitív jelei már láthatóak nagymértékű javulás látható, ez látható már a különböző tender folyamatokban is. Mindemellett, tehát a közösszerzési problémák megadási mellett koncentráltunk az érdek ellentétek megoldására is. A jelenlegi román jogszabályozás kiterjed arra, hogy az érdekkonfliktus fel lehessen mérni, illetve vannak ezt büntető intézkedések is. Az elmúlt évben tett lépések már azt mutatják, hogy román hatóság teljes mértékben elkötelezettek amellett, hogy hajlandóak végrehajtani a jogi keretet, mind eljárási, mind pedig végrehajtási szinten. Minden uh, műveleti uh, program esetében van kockázatfelmérés annak érdekében, hogy az érdek, uh, az összeférhetetlenséget fel lehessen mérni. A régió főgazdasága is együtt működtünk, és ezzel kapcsolatban további információval is szolgálhatunk majd. Az összeférhetetlenséget, illetve az exante elnézéseket illetően. uh, to the signing of the, of, of the contracts. In agreement with the... A bizottság előtetésben a román hatóságok uh, minden uh, közbeszerzős számadó bevétel kapcsán elnőzést tartottak. Uh, Románia elfogadta a korrekciós szinteket, és amit az Európai Bizottság javasolt. Most már azon a ponton tartunk, amikor az Európai Bizottságnak jelenthettük februárban, és minden fennmaradó intézkedésről is informáltuk az Európai Bizottságot. Voltak horizontális és programspecifikus ügyek, és biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság látni fogja az előrépést, és amennyiben szükséges, hajlandóak vagyunk megadni mindenfajta magyarázatot az európai alapok kérdéséről beszéltünk az a következő periódus megkezdése előtt is. A cél az az volt, hogy létrehozzuk a különböző stratégiákat, és létrehozzunk egy partnerségi keretet. A partnerségi megállapodás létrehozását azzal kezdtük, hogy különböző munkacsapatokat hoztunk létre a minisztériumiak szintén, ezek jelenleg azzal foglalkoznak, hogy a részletes elemzést elkészítsék, és a prioritásokat azonosítsák a bizottság dokumentumai alapján, de figyelembe veszik Románia különleges igényeit is. Széles partnerséget sikerült létrehozni az intézményközi szakbizottság által, és további 12 konzultatív szakbizottság és részt vesz ebben a munkában. A cél az az, hogy a fő szereplőket tömörítsük minden szektorból vagy alszektorból, annak érdekében, hogy a programozási folyamat részesei legyenek. Az átlátható megközelítés ezen szabadság tagjainak kiválasztásával megvalósult, és úgy gondoljuk, hogy a, ezek a partnerségek nem fognak semmilyen fajta gondot jelenteni. Az exante feltételeket is megteremtettük. Januárban véglegesítettük a cselekvési terveket. Minden exante feltételt megmutatunk, és kormány szinten jóvá hagyunk, így bevonásra kerül a miniszteri szint is és ez biztosítja az eredményeket. Elmondhatom, hogy a jelenlegi végrehajtása megfelelően halad a különböző alapoknak Romániában. És természetesen köszönöm a figyelmüket és valam a kérdéseiket. Köszönöm, szeretném megkezdeni a vitát, és az első, aki kérdést tesz fel, Petru Luhán lesz. Köszönöm szépen. Ma van a születésnapom, úgyhogy kedves leszek a vendégeinkkel. Tisztelt miniszter urak, üdvözöljük Önöket itt a parlamentben, nagyon értékeljük, hogy eljöttek, és úgy gondoljuk, hogy eh, nagyon hasznos az, hogy van némi kommunikáció a román kormány, illetve az Európai Parlament között. Természetesen szükséges, hogy közösen lépjünk fel, amikor az Európai Uniós alapok felvevő képességéről beszélünk. Természetesen tanulnunk kell a múltbéli hibáinkból, és meg kell szüntetnünk azokat az akadályokat, amelyek tönkreteszik a román tönkreteszik Románia felvevő képességét az európai alapok tekintetében. A jelenlegi MFF és a következő MFF valószínűleg még problémákat fog okozni, de reméljük, hogy Románia már felkészültebb lesz a következő MFF időszakában. Igazából eléggé sok kérdésem lenne, de csak három nagyon konkrét kérdést fogok elmondani. Az egyik az N plusz 3-as szabályra vonatkozik, itt a tanácsi döntésről beszélek, ami február 7-én, 8-án született, amely ugye kivételt kért Szlovákia és Románia esetében. amely 4,5-től 7 milliárd eurós felvevőképességi különbséget eredményezhet. Ez ugye nemzeti szinten és európai szinten is nagyon fontos. Hán biztos úrral vitáztunk délelőtt, és neki is feltettem ugyanezt a kérdést. Megkérdeztem, hogy a bizottságnak mi a hozzáállása Szlovákia és Románia irányába, ugye ez a két ország kér derogációt. Egyelőre úgy tűnik, hogy a bizottság berkein belül nincsen konszenzus, illetve mint ahogy a biztos úr elmondta, ő az egyetlen biztos, aki támogatja Szlovákia és Románia kérését, az összes többi biztos ellenzi ezt. Úgyhogy a konkrét kérdésem az, hogy mégis a román kormány mit fog tenni annak érdekében, hogy ez a derogáció tényleg megszülessen, és az M plusz 2-ről az M plusz 3-ra áttérhessünk, és jobb legyen Románia felvevő képessége. A második kérdésem technikai jellegű kérdés lesz. Amikor önök ennek a kormánynak a tagjaivá váltak, akkor 7%-os volt Románia felvevő képessége. és a szerződések aránya pedig 70% volt. És egy év múlva a felvevő képesség összesen 3,8%-kal növekedett. És a 78 mint a szerződéses határ, illetve az önök egyéves munkája között azért óriási különbség van az európai alapok felvevő képességével kapcsolatban. És van itt még valami, ami rendkívül fontos, ez az IMF-es megállapodás és az Európai Bizottsággal történt megállapodás. Itt ugye nagyon konkrét elemek vannak, és a 85-95%-os társfinanszírozás a regionális alapoknál is akár 100%-os lehet a vidékfejlesztési alapnál. Itt valószínűleg új hitelezési megállapodást kell majd kötni, csak nem tudom, hogy a jelenlegi kormány megpróbál-e majd az IMF-fel, illetve a bizottsággal egy új típusú megállapodást kötni. Köszönöm szépen, Konstanza Krell. Nagyon szépen köszönöm olyan sok kérdés van, de nem tudom, hogy van egyet, még hely az én kis kérdésem számára. Nagyon örültem, amikor hallottam, hogy milyen ambiciózus célja van az önök kormányzatának, hogy új uh, igazgatási régiókat szeretnének létrehozni. Két uh, kérdésem van ezzel kapcsolatban. A jelenlegi támogatási periódus lezárásakor az újat is elő kell készíteni, és párhuzamosan igazából a teljes struktúrát szeretnék megváltoztatni. Hogyan képzelik el azt, hogy a regionális, hogy a régióban létrejöjjenek az operacionális programok, a triológus során már beszéltünk a nagyon ambiciózus partnerségi elvről, amelynek során ezeket az operációs terveket fel lehetne dolgozni. Másik kérdésem, igazából egy újfajta szerkezetre van szükség. Ha jól értettem, ez majd az operációs programok fogja kezelni. Ez egyfajta decentralizáció, viszont ez azt is jelenti, hogy nagyon sok emberre van szükség, akik megfelelő közgazdás ismerettel rendelkeznek. Hogyan készítik elő ezt, hogyan tudják ezt elérni, és elége az, amit az Európa Bizottság pénzügyileg ad ahhoz, hogy az új támogatási periódust jól lehessen kezdeni. Köszönöm szépen. Elnök Cornelia ernst tehát szólítom most. Utána a harmadik felszólaló után pedig meghallgatjuk a válaszokat is, majd folytatjuk a kérdésekkel. Köszönöm szépen. Az elhangzottakból azt vettem ki, hogy nagy változások vannak Romániában, főként a közigazgatás területén és ez kötődik a demokráciához, és ezt ismerjük Kelet-Németországban, ezt mi is végig csináltuk, rövid idő alatt kellett eljárnunk, ismerjük ezeket a problémákat. Ezért az első kérdésem, ez a közigazgatás megváltoztatásához kötődik, és hogy ez kihat a regionális politikára. Milyen fajta segítségre van szükségük ehhez? Milyen fajta segítséget kapnak ehhez az Európai Uniótól? Hiszen ehhez tényleg segítségre van szükség, főként olyan országok részéről, akik hasonló struktúrával rendelkeznek, mint önök. Szerintem ez nagyon fontos lenne. Ezzel kapcsolatban tudnál valamit mondani? A második pont. Beszélt a különböző nehézségekről, illetve a társfinanszírozás nehézségeiről. A társfinanszírozás kapcsán úgy gondolja-e, hogy meg lehet ezt szüntetni a problémákat a következő támogatási periódusban? Sikerül-e kezelniük-e a társfinanszírozást? Van-e itt javulás? Harmadik kérdésem, bizonyára tudják azt, hogy sok vitánk van a többéves pénzügyi keretről, és az Európai Parlament ez ellen e, emelte fel a hangját. Önök mit gondolnak az MFF-ről? Esetleg tudnak-e bármilyen fajta e, utalást adni a tanács és parlament közötti tárgyalások szempontjából. Elnök, köszönöm szépen. Szeretne erre reagálni? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O să uh, încerc să răspund. Köszönöm szépen a kérdéseiket, megpróbálom ezeket megválaszolni. Lehet, hogy majd Teodorovics miniszter úr fogja némelyik kérdéseket megválaszolni. Ami az N plusz 3-as szabályt illeti, mind a kormány, illetve Románia elnöke azon munkálkodik, hogy azt az ígéretet, amit Romániának, illetve Szlovákiának tettek az Európai Tanács eh, csúcs azt betartsák. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság szakértői technikai lehetőségeket találnának arra, hogy ezt a, az ígéretet be lehessen tartani. Nem hisszük azt, hogy a rendelet jövőben megváltoztatása lehetséges, mert ez egy magas szintű politikai döntés volt, és megpróbáltunk Hán úrral ugyanezt megvitatni. Ő is hajlandóra mutatkozik arra, hogy megoldást találjon erre a problémára, és egy jobb megoldást lehessen találni. De Romániának folytatnia kell minden tevékenységének végrehajtását, amiről döntöttünk, tehát az európai alapok felvevő mindenképpen növelni kell. Az IMF-fel megkötendő, az Európai Bizottsággal és a Világbankkal megkötendő új szerződés lehetősége. Igen, hallanánk egy fajta óvatossági szerződés megkötéséről, nem a pénz miatt. A három partnerrel tárgyalásokat folytattunk januárban, egy nyilatkozat is létrejött, és ennek során a román kormány néhány realisztikus ö, kötelezettséget tett, ezek elfogadhatóak Románia számára. Ezt nem azért tettük, hogy megfeleljünk az IMF-nek vagy az Európai Bizottságnak, azért tettük ezt, mert ezekre tényleg szükség van. Várjuk az IMF júniusi találkozót, amikor a szándéknyilatkozatot jóvá hagyják. Nagyon fontos, hogy legyen egy ilyenfajta megalapodás a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, mert ez plusz hitelességet ad nekünk, és segít abban, hogy jobb feltételekkel tudjunk a nemzetközi pénzpiacra pénzt felvenni. De szükség van bizonyos fajta szerkezetváltó intézkedésekre is. Amit Konstanza Krél feltett kérdést, ezre azt válaszolnám, hogy bizonyos számú szakértőre van szükség a jövőbeli, ahhoz, hogy a jövőbeli közgatási egységek jól tudjanak működni. Viszont nem hiszem, hogy túlságosan sok ember kellene ehhez. Szerencsére rendelkezünk a kellő számú szakértővel, a vidékfejlesztési egységek ellátják a közvetítő szerepét, a regionális fejlesztési programok területén, tehát megvannak a struktúráink, megvannak a szakértőink, és persze gondoltunk erre, amikor létrehoztuk ezeket az új közgazgatási egységeket és szeretnénk fejleszteni ezeket a közigazgatási struktúrákat. Ami pedig az operacionális programok jövőjét illeti, úgy gondolom, hogy a kormány véglegesíti majd javaslatát az elkövetkező napokban, és akkor ezt a javaslatot megküldjük az Európai Bizottságnak. A régiókban lesz a irányítási kompetencia, kezdési kompetencia, és remélhetőleg elfogadja majd az Európai Bizottság ezt a javaslatot, és így 2014-15-16 folyamán ezeket a struktúrákat át lehet alakítani majd igazi kezelőhatóságokkal. Nagyon óvatosnak kell lennünk az átmeneti folyamat során nem szeretnénk veszélybe sodorni az európai alapok felvételét. Magasan képzett szakértőket kívánunk alkalmazni, és a műveleti regionális programok, amelyeket az minisztérium MOM irányít. Itt nagyon sok szerződés van, 100% az arány, és nagyon jó a felvételi arány is, vagyis ezek a regionális struktúrák, ezek az ügynökségek nagyon jó munkatársakkal rendelkeznek. Ami pedig a jövőbeli közigazgatási egységeket illeti a partnerségek kialakítása kapcsán, a következő periódusban minden egyes résztvevő és a civil társadalom a szociális partnerek mindenkit információ fogunk ellátni a tárgyalások menetéről. Tehát 2011. január 1-től a legtöbb helyen már minden készen áll arra, hogy meg lehessen kezdeni a pénzek felvételét a lehető leggyorsabban, és akkor, amikor megkezdődik az új MFF. Ernst asszonynak válaszolva, valóban a közigazgatás átszervezése valóban nagyon nehéz és komplex folyamat, ehhez tényleg támogatásra van szükség. Örülök annak, hogy sok megbeszélést tartottunk más tagállambéli kollégákkal, és ők nagyon kedvesen segítettek nekünk, és Reméljük, hogy április 15-e után megkezdhetjük a szemináriumok megszervezését, ahova más tagállambeli szakértőket is meghívunk. Olyan szakértőkre gondolok, akiknek nagyon sok tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban Franciaország, Ausztria, Németország részéről. Szükségünk van ezekre a szakértői véleményekre, mert ez egy nagyon komplex folyamat, és vannak kockázatok is, amikre már gondoltunk, de lehetséges, hogy másfajta kockázatok is megjelenhetnek. Tehát nem kell feltalálni újra a spanyol viaszt, hanem inkább más országoktól, tagállamoktól kell tanulnunk. Ami a társfinanszírozási lehetőségeket illeti, szeretnénk egy olyan fajta mechanizmust bevezetni, amely helyettesíteni a visszatérítési eljárást, tehát a kedvezményezetteknek nem kell a pénzügyi erőforrásokra úgy várni, hogy elő, mondjuk megelőlegezzék azt, hanem inkább el kell küldeniük a megfelelő dokumentumokat, mi ezeket ellenőrizzük, és utána pedig ezeket kifizetjük, és a kedvezményezettek is hozzáférhetnek a pénzt, Tehát nem kell máshol már pénzt keresgélniük ahhoz, hogy ezt a periódust le tudják fedni, amikor döntenek a visszatérítésről. Ez nagyon fontos intézkedés, mert annak a fő oka, hogy miért nem tudtak a helyi hatóságok a társfinanszírozásra belefolyni, az az volt, hogy meg kellett előlegezniük ezt a pénzt, és várniuk kellett arra, hogy ezt visszatérítsék nekik. A pénzügyminisztériumbeli kollégáim vizsgálják annak lehetőségét, hogy be lehessen vonni a bankrendszert ezen projektek finanszírozásába eléggé előre haladottak már a tárgyalások. Hogyha sikeresek leszünk ezen a területen, akkor megfelelő időben rendelkezésre állnak majd a pénzügyi források, és ez csökkenti a helyi hatóságra nehezedő nyomást. A helyi finanszírozás reformjára is szükség volt, és emiatt egyetemi szabályokat hoztunk létre a költségstandardokat illetően, és a végső cél az az volt, hogy jobban fel lehessen használni a pénzt, és el lehessen tulajdonítani a fennmaradó összegeket a helyi költségvetés erősítésére. Tehát a megmaradt pénzt és a társadalmi fordítjuk. Elégedettek vagyunk az Európai Parlament döntésével. Számunkra ez egy nagyon kedvező döntés volt, és most arra gondolok, hogy a pénzügyi gyakorlat során rugalmasnak kell lennünk. Nagyon érdekel bennünket a rugalmasság ezen elképzelése, és reméljük, hogy a trialógus sikeres lesz, és reméljük, hogy a költségvetést jóvá hagyják megfelelő időszakban. Tedorovics úr fog válaszolni a további kérdésre. A N plusz 3 doar să adaug un anumit anume Köszönöm szépen én is a szót. Az Európai Bizottsága jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások, és megpróbáljuk beazonosítani azon mechanizmusokat, amelyek majd lehetővé teszik, hogy az N plusz 3-at alkalmazzák Romániára és Szlovákiára nézve. Tehát minden erőfeszítést megteszünk, és reméljük, hogy az év végén elérjük a 6,5 milliárd eurót, és akkor az automatikus visszavonásokat elkerülhetjük. Egyébként pedig az Európai Bizottsággal folyamatosan tárgyalunk, hogy megtaláljuk az N plusz 3-as lehetőségeket. Ami a szerződéses százalékokat illeti, ez az elmúlt évben 78,8 százalék volt. Meg kell néznünk a közbeszerzési szerződéseket, nem a finanszírozási szerződéseket. Ugyanis számunkra a kifizetési előrejelzéseknek a lehető legközelebb kell állniuk a valósághoz. A szerződéses ráta 78 százalék, ez a finanszírozási szerződésekre vonatkozik a végső kedvezményezettek irányába, és a közbeszerzésekre, hiszen így előre látható a kifizetések szintje. Körülbelül 3%-os növekedés volt az év eleje óta, és ez lehetővé teszi, hogy abban reménykedjünk, hogy az év végéig valóban elérjük a célkütőzéseket, hogyha tényleg koncentrálunk azokra a fontos elemekre, mint az egyszerűsítés, az átláthatóság, az európai alapok kezelésével kapcsolatban, hogyha zéró toleranciát hirdetünk a korrupció ellen, és hogyha a mentalitások is megváltoznak abba az irányba, hogy a rendszer minden egyes fogaskereke képes legyen arra, hogy felelősséget is vállaljon a döntéseiért. Ugyanis nagyon sokszor nem megfelelő helyen születnek a döntések, és az egyáltalán meg nem született döntések sokszor sokkal rosszabbak, mint egy fél döntés, vagy egy rosszul meghozott döntés. Reméljük tehát, hogy előrelépést tudunk felmutatni az év végéig, és mindez nem jelenti azt, hogy növelni kell az a munkatársak számát, akik ebben a rendszerben dolgoznak. Mint ahogy a miniszterelnök helyettes elmondta, meg kell találnunk az egyensúlyt, az új rendszerekben dolgozók száma és az új rendszerek hatékonysága között. Fontos a megfelelő továbbképzés, méghozzá az európai alapelvek mentén. Reméljük, hogy a továbbiakban is hatékonyan tudunk majd előre haladni, és az év végéig tényleg meg tudjuk valósítani a célkitűzéseket. Az Európai Bizottság egyébként mindig is ott állt mögöttünk, és mindig is segítséget nyújtott, amikor szükségünk volt a bizottság segítségére. Nagyon sokat tárgyaltunk a bizottsággal, nagyon sok bizottsági munkatársa álltunk kapcsolatban. És végezetül pedig szeretnék még a társfinanszírozásról is szólni néhány szót. Tehát megtörténik egy bizonyos dátummal a kifizetés, és egy másik dátummal a visszatérítés igénylése. A jövőbeli operatív programban a finanszírozási sémákat a revolving alapok felhasználásával kell megvalósítanunk, és ebben mind a magánszférának, mind pedig a közszférának részt kell vennie. Meg kell, hogy kapják a megfelelő támogatást ezeknek az előkészítésére. Ezt az administratív terhet mindenképpen jó lenne csökkenteni. Ez tehát egy integrált jellegű megközelítés, és szeretném ezzel kapcsolatban még azt is megemlíteni, mint ahogy ezt a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnál is elmondtam, el fogunk küldeni egy cselekvési tervet az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek még idén tavasszal, és ebben az összes 2013-as célkitűzése szerepel majd a román kormánynak. Tehát reméljük, hogy így be tudjuk hozni a lemaradást, és a felvevő képességünket növelni tudjuk. Ezt a cselekvési tervet tehát a következő MFF-re szeretnénk majd alkalmazni. Köszönöm szépen. Még mindig ne, születésnapod van, úgyhogy fél percre kapszod, de nem többre. Az robai biztos ma azt említette, hogy néhány esetben darogást el lehet fogadni, szóval biztos azt mondta, hogy hajlik az alternatív megoldásokra, amiket a román kormány javasolt azért, hogy fel lehessen venni, megfelelően lehessen felvenni ezeket az eszközöket, ezeket a pénzeket. Azt javasoltuk, hogy sikerüljön valahogy visszaszerezni 4,5 milliárdot. múlt domnule eh, parlamentar. Először is hadd gratuláljak, hadd gratuláljak eh, Luhán úrnak a születésnek Rakmában, és sok sikert kívánok neki az Európai Parlamentben. Reméljük, hogy az Európai Bizottság megtalálja a technikai megoldást, illetve a jogi megoldást arra, hogy sikerüljön végrehajtani az N plusz 3 ígéretet. alternatív megoldásokat próbálunk ö, ö, találni, és ezeket majd Hán úrnak közreadjuk. Hogy értsük a tanács következtetéseit, a tanácsi következtetések egyértelműek, a következő periódus esetében M plusz 3 lesz mindenkinek, egész Európának. Szlovákiát és Romániát a jelenlegi periódus miatt említették meg, és azt kérték a a bizottságtól, hogy vizsgálják azt meg gondosan, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy csökkenjenek az eszközök Románia és Szlovákia esetében 2013-ra vonatkozólag. Beleértve ebbe a jelenlegi rendeleteket is. Tehát meg kell vizsgálnia a bizottságnak azt, hogyan lehet elkerülni azt, hogy a támogatásra csökkenjenek Románia és Szlovákia esetében jelenlegi periódusban bele vonva azt a lehetőséget is, és megváltoztatják a rendeletet. Meglátjuk, mit fog majd tenni a bizottság. Öten kértek szót, és 10 percünk van. Tehát, hogyha egy percnél többet beszélnek, akkor nehezen fogjuk meghallgatni a miniszterek válaszát. Tehát kérem, hogy legyenek rövidek Nikos, majd Viktor Bostináru. Szóval, Kiria, Proedro. Eh, Proedre. Ε, κατάλαβα ότι έχετε ένα καλή πρόθεση. Köszönöm szépen. Hogyha jól értettem, akkor arról van szó, hogy teljesen átalakítják a régiókat, Románia egész területére vonatkozólag, és hogy ez fontos prioritása a jelenlegi román kormánynak, illetve az ön minisztériumának. Na most, hogyha teljes administratív átalakítás lesz, akkor ez a mentalitásban is átalakulásokat okozhat. És akkor a regionális hatóságoknak megfelelő képzést kell adni, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzenek az új rendszer irányítására. És ezen kívül megfelelő elemzéseket is el kell végezni ebben a témában Nekünk Görögországban vannak ezzel kapcsolatos tapasztalataink, amelyek nem éppen pozitív tapasztalatok. Mondhatom, hogy az átalakítás katasztrofális eredményeket is hozott. Úgyhogy stratégiai szempontból valóban nagyon fontos a jó régiók kialakítása, csak oda kell figyelni arra, hogy ezt milyen módon próbáljuk megtenni. A bankok nagyon fontos szerepet játszanak ebben az egész folyamatban, már amennyire szeretnének részt venni ebben a folyamatban. Aztán itt vannak a kamatok és a visszafizetésekkel kapcsolatos kérdések, úgyhogy meg kell nézni a bankrendszer működését és az alapok működését, hogy tényleg megtörténjenek ezek a kifizetések. Köszönöm szépen, Danuta románul folytatom. A turizmusról is beszélni kell, hiszen nem csak, hogy egy, hanem két miniszterünk van itt a szabizottságunk előtt, és örülök annak, hogy egy olyan nyelv, amit már szinte tiltottnak éreztünk Rom, Bukarestben, most már beszélhetővé válik, ez a regionális politika nyelve. Ez fontos Európa, illetve országom számára is. Szeretnék köszönet mondani a kollégáknak, akik részt vettek ebben a vitában. Két kérdésem van. Tudom, hogy az Európai Bizottság figyelmeztette a román kormányt arra, hogy a korrupció, illetve a csalás nagy valószínűsége miatt felfüggeszti a támogatásokat. Hogyan lehetne a csalás lehetőséget csökkenteni a minimálisra, és az Európai Parlament hogyan tudja támogatni azokat a lehetőségeket, előfettéseket, amiket Románia tesz azért, hogy regionális reformokat harcol létre 2013-ban, ugyanis nagyon fontosak az országom számára. Katrin következik. A very short question. We were talking... Csak egy nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni, ez kapcsolatban áll azzal, amit délelőtt is hallottunk már. A makroekonomiai feltételez kötöttségről beszélek, és hogy mindez hogyan illeszkedik bele az önök tervébe. Köszönöm. József Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi permit să-i salut cu respect pe... Köszönöm szépen. Én is szeretném szeretettel üdvözölni a két kiváló román vendéget, és dolgoztam már velük, együttműködtem velük a 2004-2008-as időszakban, amikor én is egy helyi önkormányzatot vezettem, akkor Dragnea miniszterrel működtem együtt, és Teodorovics akkor is miniszter volt, úgyhogy már ebből az időszakból ismerem mindkét meghívottat. Ők nagyon is jól ismerik azokat a problémákat, amelyekkel Romániának szembe kell néznie az Európai Uniós alapok felvevő képességével kapcsolatban, és mindez szoros kapcsolatban áll Románia versenyképességével. Három dolgot szeretnék elmondani. A regionalizáció kapcsán szeretnék gratulálni a miniszterelnök helyettesnek, mert tényleg nagyon komoly felelősség egy ilyen reform végrehajtása, de erre mindenképpen szükség van még ebben az évben. Ráadásul ezt igen gyorsan kell végrehajtani, figyelembe véve azt, amit pont most mondott el Konstanca Krell képviselőasszony. A partnerségi megállapodások, az, opera, az operatív program, mind olyan témák, amelyeket igazából már 2012-ben le kellett volna zárni, igazából ha 2013-ban mindez elkészül, az még nem probléma. És Románia jövőjét tekintve hosszú távon és nagyon hosszú távon a lehető legjobb megoldásokat kell megtalálni, és az átfedéseket ki kell küszöbölni. Egyébként olyan helyzetben leszünk, hogy lesz egy regionális felelős személy, aztán lesznek megyei szintű közhatóságok, és aztán lesznek a városok szintjén újabb önkormányzatok, és akkor megint csak összemosódnak a felelősségi körök. Nálunk nagyon sok kisváros, kisközség is van, amelyek utána nehezen lesznek majd, nehezen fogják tudni majd képviseltetni magukat, akár a megyék, akár a régiók szintjén. És a régi rendszerrel kapcsolatban még azt is szeretném elmondani, hogy ami jól működött, azt nem kellene megváltoztatni. A regionális fejlesztési ügynökségek szerintem jól működtek, ezeket nem kellene eltörölni, inkább ki kellene használni ezeket egy kicsit jobban. A szerződések és az európai alapok felvevő képessége között azért van némi különbség, és itt kompetencia kérdéseket is figyelembe kell venni. Kompetencia kérdéseket még hozzá a helyi önkormányzatok szintjén, hiszen a megvalósítás, a végrehajtás mégiscsak helyi szintre megy le. Itt van a probléma, itt hiányoznak a szakértők, vagy ha vannak is szakértők, akkor egyszerűen nem tudjuk őket megtartani, mert nagyon kevés fizetést kapnak és elmennek. Mindazok a személyek vagy csapatok, akik európai alapokkal dolgoznak, nagyon komoly nyomás alatt dolgoznak. Ezekre a kérdésekre gyors választ kell találnunk, különben nem tudunk kilábalni ebből a nehéz helyzetből. Úgyhogy Teodorovics miniszter, remélem, hogy ön képes lesz ennek a munkának az elvégzésére szeretnék gratulálni a prezentációhoz, ami nagyon jó volt. Az tényleg, az tényleg egyértelmű, hogy már jó pár éve dolgozik európai alapok kezelésével. És a miniszterelnök helyettesnek pedig azt szeretném elmondani, hogy konkrét lépéseket szeretnénk már látni a végrehajtási fázisból. Tehát, hogy melyek azok az új eszközök, melyek azok az új intézkedések, amelyek most a kormány fejében már megszülettek, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk javítani a felvevőképességünket most és a következő MFF alatt. Egyáltalán nem szeretném, hogy Románia megint lemaradjon, mint ahogy a legutóbb is lemaradt. A partnerségi megállapodást meg kell néznünk, és Hán biztos úr pedig azt mondta, hogy júniusban majd meg kell néznünk a közös stratégiai keretet. Itt egyébként már több tesztet is lefolytattunk a megyék szintjén, de nem hiszem, hogy sok előlépés történt volna. Köszönöm szépen, Dáncsi asszony lesz az utolsó hozzászóló. Minisztrum. Tisztelt miniszterek, az önök részvétele azt mutatja, hogy új megközelítés van most már, az Európai Parlament és szabadságunk működésében. Ez egy új megközelítés, ahogy informálni kívánjuk kollégáinkat a 27 tagállamban. Figyelembe véve azt a fajta elképzelést, ahogy önök elképzelik Románia közigazgatásági e, e, e, átszervezését, nem gondolják el úgy, hogy másképp fogják értelmezni a romániai döntéseket. Átláthatóságra van szükség, együtt kell működni a román ö, kormány és az Európai, Európai Parlament között. A miniszterek fognak most válaszolni. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy a lehetőleg ö, rövidebben válaszoljak. Ami a közigazgatás átszervezését illeti Rendkívül bonyolult folyamat volt ez, lehet, hogy nem fejeztem ki magamat eléggé világosan az első megnyilvánulásomban. Nem egyfajta felületes projekt ez, már évek óta zajlik ez a folyamat. A közigazgatási hatóságok és intézmények képviselői számos tanulmányt készítettek, és ezeket a tanulmányokat komplex elemzésé formáltuk át, amely megmutatja azt, hogy hova kell, merre kell haladnunk a decentralizációval, és ezáltal létrejöhet az administratív egységek jövőbeli ö, szerkezete. A második pontot tekintve, ha egy kedvezményezet szeretné az Európai Uniótól megkapni a pénzt, akkor azt meg kell előlegezni ezt a pénzt, utána pedig arra kell várni, hogy az európai alapok majd kiegyenlítik a számlát. Amit mi szeretnénk, az az, hogy legyen egyfajta számla, amit a kedvezményezet kap a szerződéses féltől, és így sokkal gyorsabban áramlatna a pénz az Európai Uniótól. Amit Bostinár úr kérdezett, minden nehézség, amelyet szembe kellett nézni a Romániának, az fő, néhány nagyobb hibából fakadt. Azok az intézkedések, amiket a kormány tett, és amit kívánunk tenni a jövőben, ezek közül az egyik az az, hogy létrehozunk egy integrált számítógépes rendszert, amivel meg lehet akadályozni mindenfajta összeférhetetlenséget. Tehát ez egyfajta tisztességi, tisztességességi figyelmeztetés fog kiadni, ha úgy tetszik. Egyetemű a döntés. Megpróbálok olyan rendszert létrehozni, amely segíti a helyi hatóságokat azért, hogy elkerüljék az ilyenfajta érdekkonfliktusokat. Mindenfajta személyes adatot szeretnénk felvinni a számítógépekre, amelyek a közbeszerzési eljárásokhoz kötődnek, és ezáltal el lehetne kerülni a összeférhetetlenséget, illetve ezáltal a pénzügyi mm, szabálytalanságot is el lehetne kerülni. Természetesen együttműködünk az Európai Bizottsággal azért, hogy az eljárás lehessen egyszerűsíteni. Számos olyan intézmény van, amelyek foglalkoznak ezzel a területtel, nagyon kevés intézmény vállal felelősséget ezért. Ezt meg kell változtatni, és egyértelmű felelősséget kell meghatározni. Szerintem az Európai Parlament sokat segíthet nekünk ebben, és arra ösztönzök minden parlamenti képviselőt, akinek van szakértelme ezen a területen, tehát a decentralizáció területén, hogy segítsen nekünk, hogy sikerüljön ezt a folyamatot végrehajtani. Ami pedig a makrogazdasági feltételeket illeti, tudjuk hogy mi az Európai Parlament álláspontja ezzel kapcsolatban. Szerintem ezek a feltételek nagymértékben hatást gyakorolnak ránk, mert egy Romániához hasonló ország számára ez kettős veszélyt jelent. Matula úr, én tudom, hogy önnek eléggé tetemes háttere van a közgazdatás területén. Most a regionalizáció folyamatát ebben az évben szeretnénk lezárni. Ami az elfedéseket illeti, van egy ideiglenes szakminiszteri munkacsoportunk, amely foglalkozik a decentralizációval, és majd döntünk arról, ki mit fog tenni, és megnézzük, hogy hogyan lehet kialakítani a megosztott illetékességi köröket. Tehát számos minisztérium foglalkozik egy ügyel, igazából azonban senki nem vállal vezető szerepet ezek kapcsán. Minden intézkedésünkről szeretnék információval szolgálni, viszont most már kevés az idő, ezért engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért, hogy elhívtak bennünket ide, és lehetőséget kidáltak számunkra arra, hogy elmondjuk és megmutassuk azt, hogy mit is próbáltunk elérni ezen nagyon fontos decentralizációs folyamat során. Köszönöm szépen a kérdéseiket, és ez már megmutatja számomra, hogy ami Romániában történik, az önök számára is rendkívül fontos. Yeah, on behalf of all the colleagues here. Köszönöm szépen minden egyes jelenlévő kollégám nevében. Szeretnék köszönetet mondani, hogy elfogadták a meghívást, és megosztották velünk terveiket, tapasztalataikat, hogy hogyan tudják majd megoldani a fennálló problémákat. Jó volt látni az elkötelezettséget a reformok irányába, és reméljük, hogy az európai regionális politikákban rejlő potenciált Románia is maximálisan ki tudja majd használni. Úgyhogy minden jót kívánunk, sok sikert kívánunk, és szeretném azt is elmondani, hogyha szeretnének újra eljönni, és ezt még cserélni velünk, akkor szeretettel várjuk őket, de hát persze azt is megértjük, hogy otthon rengeteg munka vár önökre, úgyhogy drukkolunk. Drukkolunk, önökkel vagyunk, reméljük, hogy sikeres lesz ez a reform folyamat. Kedves kollégák, megkezdjük az ülésünket azonnal, és bizonyára tudják, hogy 14-es napi pont következik, de mielőtt még erre rátérnék, szeretném önökkel megosztani azokat a döntéseket, amiket tegnap a koordinátorok hoztak meg koordinátori ülésükön. Ami a jelentések szétosztását illeti, illetve vélemények szétosztását illeti, az e-egészségügyi kezdeményezések kapcsán ezt az e RDF kapta meg, a saját kezdeményezésű jelentések tekintetében a korábbi döntéseknek megfelelően, amiket februárban hoztunk meg, tegnap arról döntöttünk, hogy az ALDE és a GUE fog majd javasolni saját kezdeményezés jelentéseket az április vagy májusi koordinátori ülésre, ezen kívül a koordinátorok arról is döntöttek, hogy új saját kezdési jelentést kérnek, akkor, amikor Vlasak úr jelentését a regionális állami segélyről elfogadják. Ez remetőleg májusban fog bekövetkezni. És ugyanakkor azt is javasoltuk a koordinátoroknak, hogy beszéljenek a már most zajló saját kezdeményező jelentések jelentést készítőivel, hogy sikerüljön meggyorsítani a munkát. Annak érdekében, hogy legalább egy slot maradjon júniusban. Van még egy plusz információ is, ez ahhoz kötődik, hogy lehet, hogy el tudunk fogadni egy javaslatot egy új a saját kezdeményes jelentés szempontjából, és júniusban lesz erre utoljára lehetőség, mégpedig június 20-án. Abban is megállapodtunk, hogy um, az elnökök értekezletét arra kérjük, hogy a regi számára egy saját kezdeményes jelentési um, lehetőséget biztosítson kótán felül, azért, hogy a jövőbeli európai gazdasági irányításról, illetve az európai kohéziós politikák szerepéről egy jelentést tudjunk készíteni, és valószínűleg az elnök lenne a jelentést készítő. Abban is megállapodtunk, hogy lesz egy külső tanulmány ugyanebben a témában, a kohéziós a gazdasági irányítás témájában. A tematikus főosztályt fogjuk megkérni arra, hogy foglalkozzon ezzel, és lesz még egy rendezvény is, amely megkötődik a gazdasági irányításhoz és kohéziós politikához. Hogyha nem sikerül majd plusz időt kapni, vagy lehetőséget kapni kvótán felül a saját kezdeményezési jelentésre, akkor szóbeli kérdést fogunk e, beterjeszteni, valószínűleg állásolással ugyanebben a témakörben, és meghívjuk, bevonjuk a többi érdekelt szabizottságot, és azért, hogy megfelelő vita kerekedjen ebből nyár után. A nyílt napokkal kapcsolatban van egy kis probléma, ugyanis nem tudjuk megtartani a nyitó rendezvényt itt az Európai Parlamentben, ugyanis a nyílt napok pont akkor lesznek, amikor plusz októberi plenáris ülésünk lesz. Megpróbáltunk mindent, de nem tudjuk megváltoztatni a két esemény időpontjait, tehát itt a, az egyetlen lehetőség az az, hogy az Európai Parlament elnökét megkérjük arra, hogy az elnököt engedje el Brüsszelbe a nyitó rendezvényre. Ezen kívül időben szeretnék majd plusz engedélyt kérni minden regi szakbizottsági tag számára, akik szeretnének részt venni a regi nyílt napok munkájában. Ezek voltak a döntések, amiket meghoztunk a koordinátori ülésen tegnap. Ha, vala, ha senki nem ellenzi, ezt akkor elfogadnak tekinthetjük. Lambert és Konstance a ti jelentéstek következik a triológusi tárgyalásokról. Megnézzük, hogy hol állunk. Ki kíván kezdeni? Lambert. Hát sokan elmentek, de azért a kemény mag itt maradt. És hogyha megnézzük, hogy milyen hatalmas mennyiségű dokumentumon kell átrágnunk magunkat, és hogy ehhez azért milyen komoly támogatásra lenne szükségünk a szakbizottság részéről, akkor egy kicsit sajnálatos, hogy itt nincsenek tömve a sorok. Na de, térjünk a lényegre. Szeretném elmondani, hogy hogyan is dolgozunk az időben. Múlt héten a plenárison megszületett az állásfoglalás az MFF-ről. Nagyon fontos pontok vannak ebben a rugalmasságról, a kifizetési elkötelezettségekről, amelyekről valóban nagyon fontos tárgyalni és a parlamentnek tényleg komoly elvárásai vannak ezzel a 7 éves periódussal kapcsolatban. Jó lenne, hogy az eredmények a lehető leggyorsabban jelentkeznének, és hogyha meg lenne a jogi csomag. Ez tehát a háttértörténet. És nagyon örülök annak, hogy itt néhány percben részletesen is elmondhatom, hogy a, a CSF-es és a területfejlesztéses fejezettel kapcsolatban hol is állunk. Tehát ez a két fejezet van most terítéken. Tehát megszületett a mandátum, és reméljük, hogy a szavazásra is sor kerül majd, még a nyári szünet előtt csak hogy meg kell néznünk, hogy hogyan tudnánk egy kicsit felgyorsítani. Ez persze költői kérdés, amit igazából magamnak is feltehetek, hiszen nekem is gondolkodnom kellene ezen. Jó és nyitott vitát kellene lefolytatni itt a szakbizottságban, azokról az eredményekről, amiket elértünk. És hogyha vannak olyan kézzelfogható kérdések, amelyekkel kapcsolatban nincsen tökéletes megegyezés, akkor ezeket a pontokat még egyszer meg lehetne nézni, és még egyszer meg lehetne próbálni megoldani. Lehet, hogy csak egyetlen olvasat lesz, de hát megnézve azt, hogy a tanács mit próbál beletenni az MFF-be, például a tartalékokkal kapcsolatban, akkor nem fogunk tudni megegyezni szerintem nyár előtt, mert az 5%-ot nem akarjuk, és a 7%-ot sem akarjuk soha a teljesítési tartalékkal kapcsolatban. Az lenne a legfontosabb, hogy mindenki, aki részt vesz ebben a folyamatban, a vitában is részt vegyen. Az jó, hogy fel kell gyorsítani a munkát, de hát hogyan? Elnézést kérek, hogy itt költői kérdésekkel dobálózom, de hát talán erre is ki lehetne térni valamikor, egy kicsit később a kollégákkal. Azon morfondírozunk tehát, hogy hogyan lehetne felgyorsítani ezt a folyamatot, hogyan lehetne ezt hatékonyabbá tenni, hogy valóban eredményekkel szolgálhassunk, méghozzá lehetőleg gyorsabban. És akkor most két pontot kell még elmondanom, és utána átadom a szót kollégámnak, a másik társelőadónak, Konstanca Krélnek. Tehát a CSF ugye nem ért véget, de hát 97%-ban mégiscsak véget ért. És ez benne is van abban a dokumentumban, amit a parlament elkészített. Jogalapot kell adni, biztonságot kell adni minden egyes partnernek, mind az öt alap esetében. Ez igazából új volt a munka megközelítésének szempontjából, és most már az is egyértelmű, hogy ez a rendelet jogi csomagjának része. Az ezzel kapcsolatos megállapodás remélem, hogy mindenkihez el is jutott. Nagyon sok definíciót kell még pontosítanunk, hogy ugye lefedjük mind az öt alapot, és utána pedig a stratégia programozással is konkrét kapcsolatokat kell megvalósítanunk. Aztán itt vannak a nemzeti reformprogramok, az országspecifikus ajánlások is. Ez egy új és hatalmas fejezet, mert ez nagyon fontos mind az Európai Unió, mind pedig a tagállamok szempontjából, és ez a kohéziós politika egyik legfontosabb része a 2020-as keretben. Aztán volt egy hosszú vita arról, hogy hogyan tudnánk ezt elfogadni, és hogyan tudnánk több rugalmasságot megvalósítani a jövőben. A tanács azt mondta, hogy készüljön el egy külön dokumentum, és akkor a közös stratégiai keretből ki lehetne venni részeket, és ezeket át lehetne tenni egy külön dokumentumba, ezt mi nem fogadtuk el. Abban egyeztünk meg, hogy amennyiben szükség van, akkor delegált aktust fogunk használni, a parlament ezt elfogadta megvita, és úgy gondoljuk, hogy a tárgyalás még nyitott két százalékában azért a parlament is el tudja majd ezt fogadni. Ezek azok a legfontosabb pontok, amiket el tudtam mondani. Azt nem engedtük meg, hogy felvizezzék ezt az egész dokumentumot. Most nem fogom felolvasni mindazokat a különböző cikkeket, amelyekre ez érvényes. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek még nyitottak. És ma délelőtt Konstance Krell igazából már elmondta, hogy az e-kormányzásról is kellene vitát folytatnunk, tehát hogy használják-e a tagállamok az e-kormányzást, próbálják stimulálni az e-kormányzást. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy valami új a kapcsolatban megállapodásra juthatunk, mint például a, a Smart Specialization. És és az új fegyverekkel felszerelkezett kohéziós és befektetési alap. Először is meg kell néznünk, hogy a tagállamok mit akarnak. A tagállamok azt mondták, hogyha vannak jó ágazati javaslatok, vagy jó regionális javaslatok, akkor ezeket be lehet küldeni, mint alapdokumentum a partnerségi megállapodáshoz. Mi viszont azt mondtuk, hogy nem, ez nem elég. Ennél sokkal integráltabb megközelítést kell alkalmazni az intelligens specializáció területén, mert csak így tudjuk azt elérni, hogy tényleg megfelelő szintre kerüljünk, és a bizottság eredeti célkitűzéseinek is megfeleljünk. És több hasonló pontban ugyanígy jártunk el. Nézzük most a területfejlesztés. A területfejlesztésnél a parlament nem állt elő túlzottan sok önálló módosítási javaslattal a rendelet tekintetében, ezért inkább a tanács számos javaslatát vitattuk itt meg. A mi mandátumunkat egyébként itt maximálisan követték, a makroregionális stratégiáknál például, amelyek számunkra nagyon fontosak, és vannak még olyan cikkek, amelyekről folyik a vita. Ezek például a önálló közösségek vezette stratégiai fejlesztési programok, ami önmagában nézve is nagyon szép kifejezés, nagyon szép koncepció. És mi megharcoltunk ezekért, és reméljük, hogy ezeket a nyitott pontokat is le tudjuk majd zárni. Azt mondanám tényleg, hogy 98%-ban mindent lezártunk, és már csak 2% van hátra. Na de utána mit csinálunk ezzel az eredménnyel, és mi történik majd szavazáskor? Hogyha 98%-os a konszenzus, akkor mi mindig itt van 2%. Itt vannak a finanszírozással kapcsolatos paragrafusok, meg a szöveg végén is vannak problémák amikor ezekről szavazunk, akkor mi történik? Mert ezek sokszor nagyon komoly kérdések, és ez a plenárisra is vonatkozik. Mondjuk például mezőgazdasági kezelési kérdések, amikor a legutóbb a plenárison órákon keresztül szavaztunk, és utána a legfontosabb pontokra nem jutott idő. Tehát az MFF-fel kapcsolatban azért ne essünk ebbe a hibába, és remélem, hogy Konstanca is követi majd ezt a megközelítésemet. Konstancai a szó, tessék, akkor kövesse a kollégáját. Kövesse a kollégáját, várjuk a megjegyzéseit. Nem szeretném mindezt megismételni amit Lambert elmondott, csak egy általános megjegyzésem lenne, mielőtt még egy kicsit a részletbe bocsátkoznék. Korábban is elmondtuk, Hán úr is elmondta ezt, Lambert is elmondta azt, hogy gyakran előfordul olyan helyzet, hogy azt szerettünk volna, hogyha tényleg ki is használnánk a kohéziót, nem csak elősegítenénk ezt, Úgy tűnik, hogy ez egy kis dolog, de mielőtt ezt létrejött volna, nagyon keményen tárgyaltunk a mandátumunk érdekében. A parlament kész a kompromisszumokra, megvizsgáljuk a tartalmakat, megnézzük azt, hogy hol lehetne kompromisszumot létrehozni a tanácssal. Azért, ahogy Lambert is elmondta már, 90%-ban már megvannak a kompromisszumok, utána azt mondhatjuk, hogy ez rendben van, de miért akarjuk annyira előtérbe helyezni ezt a dolgot, és miért nem használjuk ezt ki? Kialakult egy olyan helyzet, amikor azt mondja az elnökség, hogy ez nem áll a mandátumomban, vissza kell mennem a tagállamokhoz, megkérdezni őket erről. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Nem értjük azt, hogy az eljárás miért ennyire bonyolult a tagállamok számára. Nem tudjuk meggyorsítani a trialógust, illetve a tárgyalásokat. Teljes mértékben igaz ez. Jelenleg öt tematikus blokk nyitott. A tematikus koncentráció, a territoriális fejlődés, az exente kondicionalitás, és most pedig azzal kezdjük, hogy jelenleg a monitorozási értékelésről beszéljünk. A tematikus koncentrációknál volt egy trialógus január 10-én, és még mindig várjuk az elnökség javaslatait. Oké, okay, lehet, hogy kicsit nehezebb ez, de azt szerettük volna, hogy ha a hetes pontról elmozdulhatunk, vagyis szerettük volna a fenntartható közlekedés tetrébe helyezni. Nem lehetséges az, hogy 8 héten keresztül kapunk választ a tagállamoktól hogyha a következő tervben ugyanígy járnak el, akkor soha nem fogjuk befejezni ezt a munkát. Nem a parlamenttől függ az, ezt egyértelműen kell fejeznünk. Mi tényleg mindent megteszünk, és a tegyelő csapattal együtt minden trialógust jól előkésztünk, de, de tényleg ezt eh, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kívánunk eljárni az elkövetkező hetekben. Még egy pontot szeretnék kiemelni, a tematikus koncentráció tekintetében nincs megalapodás jelenleg a 85.3-as cikről, ez a kvóták az ESA esetében. Nem zárult ez még le. A parlamentnek is van egy mandátuma, a tanács, ez a bizottság tett egy javaslatot, és a tanácsnak is van egy mandátuma, tehát um, még egyáltalán nem vagyunk a kompromisszum közelében sem és ezért kérdeztem a biztos úrtól azt, hogy van-e egyáltalán valamilyen lehetőség arra, hogy kompromisszumot lehessen elérni. Hát választ nem kaptunk rá, ez így van. Ugyan az a helyzet, hogy heteken át nem kapunk választ. Megállapodtunk, és ez az egyik fontos pontunk, megállapodtunk abban, hogy 10%-os lesz az ERDF esetében a közös finanszírozás, ez a 88-as cikkben van benne, de minden dokumentumot el lehet olvasni, amit a trialóguson kaptunk, és itt pontosan utána lehet nézni a dolgoknak, és lehet látni azt, hogy miről is döntöttünk részletekben, és miről nem döntöttünk a territoriális fejlesztésről már mindent elmondott Lambert. Még egy kérdés maradt nyitva. Szerettünk volna egyfajta rámutatást a kedvezményetetek számára. Most keressük a helyét ennek a rendeletben, de még ez sem könnyű az elnökség számára. Nem tudnak egy javaslattal előállni. a teljesítményi 19-es 20-as cikk 2-es függelék. Itt nem a teljesítmény tartalékról van szó, hanem a teljesítményi keretről, és eh, a 19-es cikk első bekezdésében a tanácsi javaslatban itt csak 2019-es felvizsgálati időpont van, 2017 és 2018 helyett. Ez egy jó példa, ezt elfogadtuk ezt a kompromisszum szellemében, illetve a rugalmasság szellemében, bár tudjuk, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy eh, mi lesz a felülvizsgálat időpontja, de ez egy kompromisszum, hát ez egy kompromisszum. A 19-es cikk 2 eh, bekezdésével kapcsolatban még nem döntöttünk, mert ez a 44-es cikktől is függ. Ezen kívül megváltoztattuk a 22-es eh, cikk eh, címét, most már a eh, teljesítményi keret allokációjáról szó ez. A, ez Európai Parlament törölte a 18-as cikket a teljesítmény tartalékkal kapcsolatban, mint az MFF-nek a része is volt. A 20-as cikk a teljesítményi keretben, négyes bekezdés, itt nincs megállapodás, mert teljesen másfajta megközelítés a határidőkkel kapcsolatban. Most az Európai Bizottság javaslatait várjuk, azért, hogy a különböző álláspontokat sikerül egyesíteni, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan lehet kompromisszumot elérni. parlament mandátuma az volt, hogy három hónap legyen a tagállamok számára a kommunikáció, hogy ez elegendő lenne, de jelenleg nem sikerült még ebben megállapodnunk. 20-as cikk 4-es bekezdés megállapodtunk abban, hogy hogyan kell a korrigáló intézkedéseket elvégezni. A kettes függelékben a módszert leírtuk a teljesítményi keret létrehozásával kapcsolatban, itt egyetetesre jutottunk, viszont csak 2018 és 2022 szempontjából viszont nem 2016-ra. Tehát az N plusz hármas eh, rendeletről van itt szó, amiről döntött a tanács. Az ex ante feltételek, új definíciót eh, tettünk hozzá. Itt eh, a tanács és a parlament között kell megállapodni, van egy kompromisszum lehetséges módon az arányosság elvének használatáról az alapok kezelése elkötése kapcsán, viszont nem az exante feltételek alkalmazása tekintetében. A tanács is azt mondta, hogy egyfajta javaslatot fog ezt én ezt várjuk most. Ötös függelék az exante kondicionáltásról szól, nagyon sok szöveget összhangba kellett hozni a ezt a függelékkel. Itt szó van az innovációs kutatási célokról, és halandóak vagyunk ezt elfogadni, szeretnénk egy kompromisszumot. Hogyha a bizottság számára az elfogadható, akkor mi is azt mondjuk, hogy oké, okay, kompromisszum szellemében, akkor elfogadjuk ezt a javaslatot. Vannak még nyitott kérdések, mint például a hármas az KKV-k, a tanács törölte itt a cégkötőzéseket, illetve a kritériumok törlése, a referenciákat is felhigították, például a foglalkoztási rámutatások fényében, és tanács egy egész fejezetet szeretne törölni az ex ante feltételek tekintetében, például a fogyatékkal élők a esély, nemi esélyegyenlőség tekintetében, és itt egyértelműen meghúztuk a vonalat, ez a parlament számára már egy határ, nem tudom, hogy sikerül ezen megállapodni, de ez egy egyértelmű álláspontja az Európai Parlamentnek az általános exante kondicionalitásoknál van a statisztikai rendszerek, a közbeszerzés, stb. Mondhatnánk azt, hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres. Minden alkalommal nagyon optimisták vagyunk, és remélem, hogy tényleg sikerül kompromisszumot találni az elkövetkező napokban, és lezárhatjuk a blokkok némelyikét és rátérhetünk a többi tematikus blokkra, és haladhatunk tovább. Holnap a tárgyaló csapatnak döntenie kell a következő hetek módjáról, hogy sikerüljön előre jutni a lehető leggyorsabban, és remélem, hogy május elején a végső eredményeket már felmutathatjuk a legtöbb blokk esetében. Köszönöm szépen, Elizabeth Schröter. Das recht kurz machen, nur... Általános megjegyzéseim lennének. Sok minden hangzott már, hogy milyen atmoszférában tárgyalunk. Egyrésztről szeretnénk előrelépni, hiszen felelősségünk van azért, hogy előre vegyük a tárgyalásokat. Lambert ezt már elmondta másrésztről. Nagyon nehéz ez, hiszen a tanács pontosan ezt várja. Tehát azt mondják, minden parlamenti javaslatra nemet mondanak. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy oké, okay, van egy olyan rész, amelyen egyetértünk, van egy-két olyan rész, ahol más elképzeléseink vannak, de hogyha ezeket egymással szembeállítjuk, akkor sikerülhet megállapodhatnunk, valaki ezt kapja, másik meg azt kapja, de az a benyomásom, hogy mindenre nemet mondanak. Tényleg úgy gondolják, hogy ha a parlament le akarja tényleg zárni a feljegyzetet akkor talán megteszik. Tehát pontosan ez az a helyzet, amelyben állandóan találjuk magunkat, amely nagyon nehéz teszi a tárgyalócsapat számára a munkát. Lemondunk a pozíciónkról, a tanács nem hajlandó, ha nem hajlandó a tanács előlépni, akkor majd mi lépünk előre. Tehát megvan a készség részünkről arra, hogy előre léphessünk. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy most már ebből elég volt, akkor talán azt mondja, hogy nem baj, mi nem fogadjuk el akkor sem az álláspontotokat. Megpróbálunk a bizottsággal dűlőre jutni, megalapodást létrehozni. Ezáltal megpróbáljuk a tanácsot is meggyőzni, azonban ez sem megy. Tehát tényleg megpróbáljuk elő, elérni a, az előrelépést, de a tanács rendszer szerűen rendszeresen blokkolja a megoldásainkat. Tehát igazából úgy csak a saját szövegeket akarják látni. A tanács főérve az az, hogy 27 tagállamot kell megkérdezni arról, hogy egyetetenek-e. Én nem tudom, hogy hány tagja van ennek a szabizottságnak, 60 tagja van. Mi is megkérdezhetnénk a 60 tagot, de ezt nem tesszük, mert van egy mandátumunk és e mandátum már egyfajta rugalmasságot ad nekünk. Megnézhetjük mindig, hogy a parlament akarata teljesül, egy-két dologban engedhetünk, viszont a tanács nem teszi ezt sohasem. Jónak találnám azt, hogyha a kollégák ezen elgondolkodnák, és segítenének nekünk, támogatnának bennünket. Megvan a veszély annak, hogy az egész dolog sokáig fog tartani, és fel kell adnunk a pozíciónkat, csak azért, hogy előre jussunk, viszont lehet, hogy nem látjuk majd a pozíciónkat a szövegben viszont. Úgy gondolom, hogy a tárgyaló csapat nagyon felelősség teljesen jár el, viszont a nehéz előre jutniuk. Thank you. I, I don't have anybody on the speaker. Köszönöm szépen, nincs már más a hozzászólók listáján, és hogy mit is jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy mindenki nagyon elégedett, vagy pedig nem figyeltek oda a vitára. Konstanca. Egy kis megjegyzésem lenne. Be kell valljam azt, hogy van egy kis uh, uh, helytelen látásmód. Igen, lassan megyünk előre, hogyha megnézzük az ütemtervünket, amit az elnökség is eljutatott hozzánk, akkor azt láthatjuk, hogy hihetetlen lenne, hogyha sikerülne az ütemtervnek megfelelően végezni a munkával. Másrésztről viszont ...95%-ban itt tárgyaltunk, 95%-ban ott tárgyaltunk, Számos olyan pont van, ahol igazából nincs is különbség. Egy-két dolog van, ahol eh, a dolog nem megy előre, tehát nem szeretnénk azt a benyomást eh, kelteni, nem akarunk semmit se elérni, ez nem igaz. Lehet, hogy azért nem szól hozzá senki, mert eh, a kollégák számára sok hallani azt, hogy mennyire türelmetlenek vagyunk, és mennyire elégedetlenek vagyunk a tempóval. Az MFF trialógusban is részt vettem, és láttam, hogy milyen gyorsan, és hogy mennyi, mennyi időt haladtak egy paragrafussal, és itt sem sikerült még lezárni a dolgokat, és az általános rendelet, amely sokkal nagyobb, itt sokkal gyorsabban haladnak előre, tehát sokkal több mindent kell meg fontolni. Ez aggaszt engem, mert a nagy fontos politikai álláspontjában a parlamentnek nem sikerült semmit sem elérnünk. Lambert beszélt a, a tartalék, a teljesítmény tartalékról. Nagyon szigorú a mandátumunk. Hogyan kívánunk kompromisszumot elérni, akkor, hogyha a kis dolgokban sem tudunk megállapodni. Én nem ilyet aggódok de lehet, hogy úgy kellene tovább folytatnunk a tegyelásokat, hogy legyen a végén néhány pont, mondjuk 5-6-7-8 pont, ahol nem sikerült megállapodnunk, és akkor tényleg leülünk majd, és megmutatjuk azt, hogy mit teszünk. Szeretnénk -e valamit elérni a régiók számára, vagy pedig azt mondjuk, hogy majd ezt még elhalasztjuk. Tehát tényleg abba az irányba kell hatnunk, hogy sikerüljön lezárni a legfontosabb témákat, és mégpedig úgy, hogy megfelelően sikerüljön tárgyalni a tanácsa. Köszönöm szépen, Joachim parancsolj. Kedves kollégák, ahogy hallhatták, pontosan ez a taktikája a tanácsnak. A kis dolgokba beleavatkoznak, telik az idő, és amikor a nagy témák kerülnek terítékre, és Konstanca ezt ma meg is nevezte, akkor azt mondják, hogy nincs már erre időnk, és gyorsan kell eredményre jutnunk. Lehet, hogy meg kellene fordítani a játszmát, akkor hagy, és azt mondanánk, hogy hagyjunk a kis dolgokat most figyelmen kívül, és a nagyobb, komplexebb témákkal uh, foglalkozzunk, és megkérdezzük, hogy ők mit gondolnak erről. Lehet, hogy megkérdeznénk azt is, hogy van-e itt a tanácssal, tanács által eldöntött véleménye vagy sem. Lehet, hogy sokkal gyorsabban lehetne eljárni. Az, hogy megad a tárgyalás a kis témákban, és ezáltal nyomást gyakorolni a, a parlamentre, hogy így mi jóvá hagyjuk ezt, a régiókat már így is lábbal tiporják, tudjuk, hogy mit fog történni 2003 után. Bizonyos régióban, ha jól hallottam, már a bizottság segítségével sikerült állandó programokat létrehozni, nem is felelt meg a tárgyalásokat, tehát ez sem megfelelő. lehet, hogy, hogy mondtam, meg kellene folytani tehát a játszmát. Yes, Lambert. Köszönöm szépen. Lambert. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy ismét szót kaptam. Tökéletesen igaz, hogy itt van ugye ez a séma a trialógussal kapcsolatban. Én kicsit már el is vesztem a saját számításaimban, jó lenne, hogyha megmondaná nekem a titkárság, hogy holnap lesz trialógus? És hogyha lesz, akkor a 18. vagy a 19. kör lesz. Én már teljesen elvesztem. Hát nem tudom, hogy itt milyen hatékonyság érvényesül, már azt se tudjuk, hanyadik tárgyalási körnél járunk. Mindenképpen lesz egy olyan pillanat, és informálisan már beszéltünk erről, amikor azt kell mondani a tanácsnak és a minisztereknek, hogy mi el akarjuk végezni a munkát méghozzá jó eredménnyel, a lehető leghamarabb. És hogy ezek is ezek a parlament alapvető célkitűzései. Mi szeretnénk júliusban szavazni. Ezt már megtettük egyébként egy évvel ezelőtt, gondolom mindenki tudja, de hát most már jó lenne valami eredményt is felmutatni. Mert különben mindenki azt fogja hinni, hogy képtelnek vagyunk eredményre jutni. Úgyhogy ki kellene tűzni egy időpontot, amikor le kell zárni ezt a munkát, amit Joakim az imént elmondott, az teljesen helyén való, hogy az ember már becsukott szemmel is csak paragrafusokat lát. De hát van itt azért néhány fontos kérdés, amit le kellene zárnunk. 5-6 ilyen pont van, ami még tovább lép a következő trialógus stádiumba, a második olvasatba. Azt hiszem, körülbelül 5-6 ilyen lehet. Úgyhogy jó lenne, hogyha az elnökségnek minél hamarabb megmondanánk, hogy ezek itt a mi pontjaink, és ezek azok a piros vonalak, amiket nem tudunk átlépni. És akkor látni fogja az elnökség is, hogy 4, 5, 6, 7 napot eltárgyalgathatunk még a részletekről. De akkor ezt hogy magyarázzuk meg a kollégáknak? A többi ágazatnak, amelyik ugye sokkal gyorsabban halad előre a mandátumával kapcsolatban. Szóval mindenki a saját útján halad tovább, de hát azért mégiscsak fel kellene gyorsítanunk. És amennyiben tovább akarunk lépni, annak fölfelé kellene megtörténnie. Szeretném megkérdezni az Európai Bizottság képviselőjét, kívánni hozzászólni. Igen, szeretnék, szeretnék, köszönöm szépen. Néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. A bizottság szempontjából az első dolog, amit el kell mondanom, hogy természetesen nekünk is az az érdekünk, hogy ezt a csomagot a lehető leggyorsabban lezárjuk, hiszen válság van, és a programoknak már a gyakorlatban kellene futniuk. És mindenkinek tudnia kell, hogy milyen kockázatokkal jár az, hogyha zsákutcába kerülünk. Nagyon örülök, hogy a parlament tisztában van ezekkel a kockázatokkal, reméljük a tanács is. Szeretnék visszatérni egy dologra. Az imént itt azt említette Krél asszony, hogy ez lehet egy félig teli pohár, vagy egy félig üres pohár. Nos, amikor programokról, magatartási kódexekről, CSF-ről beszélünk, akkor rendkívül nehéz kérdésekről beszélünk. Úgyhogy a CSF-en belül akármilyen előrelépés történik, az mindenképpen óriási pozitívum, hiszen ez nagyon fontos, hogy legalábbis informális módon elindíthassanak, elindulhassanak a programok. Tehát ez mindenképpen egy pozitív üzenet. Ugyanakkor akarat is kell mindegyik oldalról a kompromisszum irányába. A bizottság részéről látható már ez a nyitottság, és úgy vélem, hogy nagyon aktív szerepet játszottunk abban, hogy legyen kompromisszumos szöveg, és reméljük, hogy az elkövetkezendő hetekben a tanács is ilyenfajta nyitottságról tesz majd tanúbizonyságot, ugyanis ha a tanács nem nyitott a kompromisszumra, akkor igen, nehéz helyzetbe kerülünk. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? Azt természetesen értem, hogy a tárgyalási logika az lefektetésre került, tehát van ennek a tárgyalásnak egy menete, és vannak nagyon nehéz kérdések, amiket egy kicsit félreteszünk, mert nem akarjuk vesztegetni az időt, tudjuk, hogy a tanács egyelőre még nem nyitott hogy bizonyos kérdésekben megegyezzen velünk, tehát ezeket néha félretesszük. 5-6 ilyen nagy téma van, és a tökszünk tovább haladni. Hát a trialógus struktúráján kívül kell majd valószínűleg megegyezni ebben az 5-6 kérdésben. A tanácsot is meg kell kérdeznünk, hogy ők ezt hogyan képzelik el. Nyilván nem fogjuk feladni ezt az 5-6 témát, ez teljesen egyértelmű. És az abból is kiderül, amit Lambert elmondott. Én remélem, hogy a frakciók is körülbelül így gondolkoznak, és ők is törik a fejüket azon, hogy milyen kompromisszumot tudnánk mi elfogadni. Kimondhatjuk, hogy a tanács is és a, a parlament is dolgozik. Szerintem itt nem szkanderozunk és nem mutogatjuk, hogy kinek nagyobb a bicepsze, szerintem itt tényleg mindenki dolgozik. Nyilván mindenkinek megvannak a maga aggájai, és jó lenne, hogyha végre létrejönne egy olyan politika, ami nem túl bonyolult, nem túl komplikált, ami használható. És mint a trilógus elnöke, mondhatom, hogy néha láttuk, hogy a tanács jobb javaslattal érkezik, mint a miénk, és akkor hajlandóak voltunk engedni. De tényleg vannak olyan kérdések, ahol úgy gondoljuk, hogy igenis a mi javaslatunk a jobb, és akkor nem engedhetünk. Természetesen most ezekről a gyakorlati kérdésekről nem itt kell döntenünk, de amikor az általános rendelkezésről beszélünk, akkor így tudom összefoglalni, hogy hogyan is állunk a tanácssal. A bizottsággal megegyezhetnénk, amit nem is kell trialógusnak hívni, ezt már egyébként megtettük a mutatók kapcsán is, tehát hogy egyszerűen csak megbeszéljük azokat a kérdéseket, ahol nem értünk egyet, és akkor megvizsgáljuk, hogy miért nem tudunk előrelépni ezekben a kérdésekben, és közben reménykedünk, hogy talán útközben a tanács is nyitottabbá, vál, nyitottabbá válik egy kicsit. Hát a triológusokat, hogyha összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy azért minden egyes rendelet nagyon specifikus, nehéz ezeket összehasonlítani. A jelenlegi téma tényleg nagyon bonyolult, minden egyes szóért szinte meg kell harcolnunk, mert egy bizonyos szó megjelenése befolyásolhatja egy adott projektnek a támogathatóságát. Szóval a parlament nagyon sok technikai részletre szeretne odafigyelni, ez tényleg nagyon bonyolult téma. Itt vannak a prioritások, itt vannak a részletek. Mi természetesen szeretnénk, hogy százszázalékos legyen a megfogalmazás, hogy egyértelmű legyen a kedvezményezettek köre, vagy pedig általánosabban fogalmazunk, és akkor az általános prioritások lesznek benne, és akkor a parlament és a tanács kreativitására is szükség lesz, hogy ez megfelelőképpen működjön. Szóval több lehetőség van, és ezért ilyen hosszú ez a folyamat. Szeretnénk környezetbarát közlekedést létrehozni itt ezzel kapcsolatban, mint prioritással kapcsolatban nagyon sok vita alakult ki, de emiatt én igazából nem izgulok. Ezekben a részletkérdésekben szerintem meg tudunk egyezni, ez csupán időkérdése. A valódi kihívás az az, hogyha az alapelvekben nincsen megegyezés. Úgyhogy minél gyorsabban elkezdjük a munkát, annál jobb. És most már eljött az ideje annak, hogy a bizottsággal és a tanácssal a makroökonomiai feltételezkötöttség, illetve a tartalék és az ESF az ESZAP tekintetében már meg is kezdhetnénk a vitát, és aztán itt van a mutatók horizontális témája is. Itt már megnéztük, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen irányok mutatkoznak a kompromisszumra, és akkor reméljük, hogy ezeket el is fogjuk tudni érni. Ami engem igazán aggaszt, az az, hogy a tanács azt mondta, hogy március közepére meg lesz a tárgyalási csomag és az MFF tárgyalási csomagja, amely az együtt döntés alá tartozik, és akkor meg lesz már az átültetés, és ezt mi mindig nem kaptuk meg. Tehát még nem is hallottunk semmi hírt arról, hogy ezt mikor fogjuk megkapni. A bizottságot kérdezném, hogy ők tudnak-e valamit erről. Ez az, ami engem igazán aggaszt, mert ebben is vannak borzasztóan fontos témák, amelyekkel kapcsolatban lehet, hogy nem fogunk egyetérteni. A teljesítési tartaléknál 7%-ról beszélünk, és a 2020-as időszakig tart ez az ERFA esetében, de aztán itt van az N plusz 3, amire már a 14 százalék vonatkozik a 2020 utáni időszakra nézve. Tehát ezek olyan alapvető fontosságú kérdések a költségvetés szintjének tekintetében, amiket mindenképpen meg kell oldanunk. Tehát, hogyha a teljesítési tartalékot 7%-ról 5%-ra, vagy akár 7%-ról 0%-ra levisszük, akkor annak óriási kihatása lesz a kifizetések szintjére nézve a 2014-2020-as időszakban. És ez csak egy példa volt. Más példákat is említhetnék, a makroökonomiai feltételezkötöttség, ami megint csak nagyon bonyolult ugyanis nem csak a regis mandátumot kell figyelembe venni, a plenáris szavazásokat is figyelembe kell venni, ahol megszületett az MFF-es tárgyalási mandátum, és ez vonatkozik a makroökonomiai feltételez kötöttségre és az ESZ-ra is, ahol egy 25 százalékos allokációról van szó a strukturális alapból át a szociális alapba. Úgyhogy a kompromisszumok még itt is váratnak magukra. Ezt is figyelembe kell vennünk. Úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy a helyzet talán nem annyira rossz, mint amennyire látszik. Figyelembe véve a nehézségeket azért van némi előrehaladás, de hát a nagy falatok még hátra vannak. Az egyeztetés a CSF-nél és a magatartási kódexnél végül is szinte lehetetlen kérdéseket is megoldott, aztán itt vannak a mutatók, a mutatóknál is úgy tűnt, hogy teljesen ellentétes a véleményünk, és aztán mégis sikerült megállapodni. Úgy látom, hogy nincsen további hozzászólás ezekkel kapcsolatban, úgyhogy akkor nézzük az erfát, csak hogy Jan Olbricht nincs itt, és azt kérte, hogy egy rövid levelet ismertessek a jelenlévő kollégákkal. Ez a rendelet rendkívül bonyolult éppen azért, mert nagyon részletes, de volt azért előrelépés, például a hatály tekintetében, De van még egy téma, ami viszont nincsen lezárva, ez a nagy vállalatok hozzáférése az Európai Uniós kohéziós politikához. Itt közel vagyunk a kompromisszumhoz, de még nem teljesen tudtunk megegyezni. Aztán a többi téma szerintem már lezáródott, ami a beruházási prioritásokat illeti, mi tényleg kreatívak voltunk, és a tanács is az volt, kicsit elléptünk a bizottsági javaslattól, és most már ott tartunk, hogy próbáljuk egymást meggyőzni a különböző icipici részletek tekintetében. Úgyhogy itt még elég hosszú a nyitott témák listája. Aztán a városi dimenziónál közel vagyunk a kompromisszumhoz, pedig ez is teljesen lehetetlennek tűnt, de aztán a legutóbbi ülésünkön a városi és városi területi önkormányzatok szerepéről nagyjából sikerült megegyezni. A konkrét megfogalmazás még nem született meg, de nagyjából már közelítünk egymáshoz, és meg fogjuk majd a bizottság legújabb javaslatát is vitatni. Aztán a városi platformnál is közelítünk, a tanács meg fogja majd nézni, hogy a networking számukra megfelelő-e, mi ezt javasoltuk a platform helyett, úgyhogy itt is közeledünk a célvonalhoz. A tartalomban megegyeztünk, volt némi fenntartásunk, a névvel kapcsolatban, hogy platform legyen ez, vagy networking, Április végén lesz a következő trialógus, és reméljük, hogy ez már le is zárja ezt a tárgyalási folyamatot. Hát vannak még bonyolult kérdések, amelyek nyitva maradtak, de a kritikus tömeget elértük az ERFA tekintetében. Megjegyzés? Lambert, parancsolj! Csak egy kis dolgot szeretnék elmondani. Nem a mandátumról van szó, hanem a gáz infrastruktúrák kérdéséről, itt ugye ezek finanszírozását is lehetővé lehet tenni. Pozitív megközelítést alkalmazott a tanács és a bizottság is, tehát jó lenne, hogyha erre a pontra is odafigyelnénk, hogy ezt most kizárjuk-e a mandátumból, vagy sem, hiszen ez végül is fontos lehet bizonyos tagállamok számára, politikai szinten. Tehát nézzünk egymás szemébe, és nézzük meg, hogy ragaszkodunk e az eddigi álláspontunkhoz, vagy előre lépünk. A trialógusnál erre is figyelni kell. Rendben van, tehát itt a tanács és a bizottság értett egyet, ha jól emlékszem, és mi szorultunk ki, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit újra kell majd gondolnunk a lehetőségeket. Cornelia Ernst és Rika Manner fognak hozzászólni ebben a körben. Rika lesz az első. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az ALDE frakció nevében kettő pontra szeretnék kitérni. Először is, és elnökünk ezt megfogalmazta, valóban érintettek a nagy vállalkozások mindenben a témával. A nagy vállalkozások bizonyos mértékben részesülhetnek a támogatásokban, de ugyanakkor a mandátumokban a dolog egyértelmű mindenek előtt a KKV-ket kell szem előtt tartanunk, és mi magunk is így vélekedünk, tehát arra kell törekedni, és ez kulcsfontosságú kérdés, hogy a rendelet szövegében ők legyenek megcírozva. Aztán a az egyéb kérdésekben, a gázzal kapcsolatosan, az energiaforrásokkal kapcsolatosan, illetve a foszilis energiákra vonatkozóan, Lambert Nisztáról már beszélt a kérdésről. Nos, azt tudom mondani, hogy a magunk részéről a támogatásunkat tudjuk nyújtani ehhez a megközelítéshez. De ezzel együtt a megújuló energia forrásokra kell koncentrálnunk, és nem a foszilis energiahordozókra. Köszönöm szépen. Kornélia, tessék. Köszönöm. Először is szeretnék amit a mandátumról mondani. Úgy vélem, hogy hosszú húzavona után és sok vita után itt a parlamentben sikerült létrehoznunk egy mandátumot, amelyel most már óvatosan kell bánnunk. Amit én kellemetlenek tartok, az az, hogy viszonylag gyorsan kihagynak dolgokat a mandatumunkból, amiket majd később nehéz lesz már behozni. Nehéznek tartom ezt, és örülök annak, hogy többször elmondták azt, hogy a tárgyalás egy adok-kapok dolog. Viszont vannak olyan dolgok, amiket én nem tudok megérteni. Például a KKV-k. Nagyon keményen küzdöttünk azért, hogy a KKV-k előtérben maradjanak. és ez számunkra mindenképpen egy határvonal, és a tanulások során azt láthattam, hogy magában a tanuló csapatban is különböző pozíciók vannak, és a csapat nem igazán egyeztet szerintem. Én ezt óvatosan mondom, gyakran láttam ezt, és ez elégedetlenséggel tölt el. nem szeretnénk extra struktúrákat, ebben megállapodhatunk, nem igazán tudom, hogy tényleg sikerül ezt megtartani. Azt mondtuk, hogy akarunk egy hálózatot, de nem akarunk semmilyen fajta új testületet létrehozni, hanem egyfajta hálózatot szeretnénk létrehozni. Számomra a hálózatokról kell beszélni, ezt kell biztosítani, egy ilyet kell létrehozni, és nem kell valami újat kitalálni. Tudjuk, hogy a Liga Bizottsága ez ellen szólalt fel. Nagy problémát jelentenek a megújuló energiaforrások kérdése is. A foszilis erőforrásokat igazából megpróbálják ide a hátsó ajtón benyomni. Mindenképpen azt mondtuk, hogy a gázról kell beszélni, a gázpiacról, Ettől azonban egy kicsit el kell határolódnunk. Egyetemi álláspontra van szükség, nem ebben is meg kell állapodni. Én nem látok okot arra, hogy a mandátumtól eltérjünk. Ez mindenre vonatkozik. Arra a kérdésre is, hogy mit teszünk a repülőterekkel. Azt mondtuk, hogy rendben, támogatjuk ezt, de csak akkor, hogyha konkrét környezetvédelmi intézkedésekről van szó de megállapítottuk azt, hogy nem annyira egyszerű megállapítani azt, hogy mi az, ami környezetbarát, és a kérdés is felmerül azt, hogy ott minek kell állnia. A bizottságtól néha szeretnék kicsit több támogatást bizonyos definíciók esetében. Lehet, hogy erre utal, utalást tettek, nem igazán tartották azt be. Ms. Baracsú? Barátyú asszony parancsoljon. Eh, grazie. Eh, è molto probabile che la... Nagyon szépen köszönöm. Lehetséges, hogy egy túlságosan részletes és konkrét kérdésről teszek most egy észrevételt, és nincs is itt az illetékes jelentéslevő, de mégis feltenném ezt a kérdést, elnézést, hogyha nem a megfelelő pillanatban, mint hogy most még ismerkedem ezzel a szakbizottsággal, nekem is meg kell ismerkednem azzal, hogy hogyan is működik és mivel foglalkoznak pontosan. A 75-ös cikke a megbízásnak, a mandátumnak, ez az a téma, amelyet szeretnék felvetni a oldalú egyeztetéseknek a során, illetve ő korrigálja magát a hozzászóló, 75-ös cikkely 4 pontja, a sziget területek hivatkozhatnak a kevésbé fejlett régióknak a rendelkezésére. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ezek a sziget csoportok vagy szigetek nem jutnának hozzá azokhoz a feltételekhez, amelyek a szociális fejlődést és a gazdasági fejlődést biztosítanák a számukra. A kérdésem az, hogy a háromoldalú egyeztetések során sikerült-e eredményre jutni, közös álláspontot kialakítani vagy nem így történt esetleg, és akkor, hogy ez így van, akkor tulajdonképpen a módosító indítványom nem is megy keresztül. Ja, és Konstance parancsolj e hónap óta ott vagyok ezen a trilóguson, és be kell valljam azt, hogy teljes mértékben más a benyomásom, mint Cornéliának. Én a ilyen által vezetett tárgyalásokat nagyon szigorúnak tartom, és tartja magát a parlamenti mandátumhoz, és ezért egyetemű, egyeteműen ki lehet jelenteni azt, hogy a mandátumunk mellett kitartunk, és ezért nem jutunk dőlőre, mert a tanács nem mozdul. Ami a nagyobb vállalatok támogatása pénzekhez való hozzájutását illeti, én emlékszem arra, hogy nagyon heves ütánk volt, és természetesen a KKV-kra helyezzük a hangsúlyt, de az is áll a mandátumban kifejezetten, hogy lehetővé kell tenni azt is, hogy bizonyos körülmények között a nagyvállalatok is hozzáférést kapjanak az alapokhoz, és ez pontosan az, amit a triológusban meg is tárgyalunk. Néhány helyen nehéznek eh, találom azt, hogy új dolgokat vonjunk bele a mandátumokba, mandátumba, ami nem igazán teszi egyszerűbbé a tárgyalásokat, hanem néha úgy gondoljuk, hogy a tárgyaló csapat a frakciók bizonyos kívánságait még figyelembe veheti. Szerintem a Jen által vezetett tárgyalások során betartjuk a mandátumot, de azt is látni kell, hogy valahogy kompromisszumra kell majd jutnunk. Szerintem ő nagyon jól jár el. Egyéb megjegyzés ezzel kapcsolatban? Hát mindenre nem tudok válaszolni, mert hogy az előadónk nincs. De hogyha jól értettem a dolgokat, például Barácsó asszony részéről a négyes cikknél az első eszmecsere megtörtént, most már ugye a következő trialógus következik, ahol már másodszor kerül napirendre a négyes, úgyhogy Olbricht kollégával beszéljen még a trialógus előtt, és akkor Olbricht úr fel tudja majd vetni az ön aggájait is. A környezetbarát megoldásokkal kapcsolatos résznél azt hiszem, hogy a projekteknek lesz egyfajta felülvizsgálat a környezeti szempontból, és itt van egy konkrét definíció is arra, hogy mi a környezetbarát projekt. A kis projektek nem mennek majd keresztül ezen az ellenőrzési folyamaton. Gondolom, hogy a bizottság majd egyértelművé teszi a tagállamokkal folytatott tárgyalásban, hogy mi az, ami környezetbarátnak számít, mert itt nem csak a DG régió érintett a partnerségi megállapodásokban, hanem más főigazgatóságok is, és ez igaz minden olyan operatív programra is, ahol több főigazgatóság is érintett. Tehát itt is megvannak a konkrét definíciók, nem hinném, hogy mindent bele kellene gyűrnünk a környezetbarát definíciójába itt a rendeletben, hanem bíznunk kell abban, hogy nagyon sok rendelkezés van már Európai Uniós szinten, amelyben meg lehetnek a megfelelő definíciók. A KKV-kkel kapcsolatban tökéletesen egyetértek azzal, amit, KK, amit Konstanca elmondott, és megvan ez a produktív befektetés kifejezés, amit csak a KKV-kre vonatkozik, és utána egy kis derogációt teszünk a nagy vállalatokra nézve, de csak három nagyon fontos prioritásnál, hívjuk ezeket prioritásoknak, az alacsony CO2, az IKT és az innováció. És az IKT az csak akkor tartozik ide, hogyha megvalósul valamilyen együttműködés egy KKV és egy nagyvállalat között. Ugyanis nagyon sok európai KKV számára, ha nem mindegyik számára, annak érdekében, hogy bekerüljön a nemzetközi ellátóláncba, ami pedig alapvető fontosságú az európai gazdaság versenyképességéhez, hogyha nem működnek együtt nagy vállalatokkal, különböző IKT-s, innovációs vagy alacsony szén projekteken, akkor egyszerűen nincs esélyük. Úgyhogy ha a nagy vállalatokat megfosztjuk attól a lehetőségtől, hogy részt vegyenek ebben az erőfeszítésben, az nem olyan jó ötlet a gazdaság szempontjából. Tehát bizonyos fajta nyitottságra szükség van, ez az én véleményem legalábbis és egyébként a tagállamok is ezt mondták, és ha jól emlékszem, akkor a bizottság is ezen a véleményen volt, vagyis rábólintott erre a megközelítésre. Volt még valami? Azt hiszem, hogy a többi kérdésre majd az előadó fog tudni választ adni. És mindenkit ösztönöznék arra, hogy Olbricht úrral beszéljen közvetlenül is hogyha van valami problémája. Konstanca is említette, hogy tartanunk kell magunkat a mandátumhoz, csak hogy a tanács is tartja magát az ő javaslatához, úgyhogy itt elég nehéz a helyzet. Az erfát akkor lezárom, és akkor Rika Manner. Ja nem, még Viktor, még Viktor. Köszönöm szépen, Danuta. Kedves kollégák, a kohéziós alap rendelettel kicsikét rózsásabb a helyzet. Elég jól és zöggenőmentesen haladtunk. Hát azért nevetek, mert nagyon boldog vagyok. Úgyhogy röviden szeretném elmondani, hogy mi a helyzet. 27-én volt a második trialógus, és a következő kérdéseket sikerült tisztázni. Kettes mutatók, Ötös cikk, átmeneti intézkedések. 6. A jelenlegi rendelet visszavonása. 7 és 4. A mostani rendelet hatályba lépés és felülvizsgálata. Aztán visszatértünk még néhány intézkedésre, amelyek még nyitottak maradtak az előző ülésről. Most annyit tudok elmondani, hogy minden egyes cikket lezártuk, és a következő ülésen vissza kell még térni néhányra, amelyeket még le kell zárni, és gondolom, hogy ez meg is fog történni, már mint a cikkek lezárása. A tárgyaló csapat rendkívül elégedett az eredményekkel, mert annak ellenére, hogy néhány kérdés nyitott maradt, sikerült nagyon sok fontos kérdést lezárni. Például nagyon fontos kérdés volt a távfűtés és a közös energia és hő előállítás. Itt sikerült megállapodnunk, és sikerült bevonni ezt a beruházási prioritások közé. És sikerült megegyezni a megfogalmazásban is, amely tökéletesen megfelel a jelenlegi megfogalmazásnak az erfás szövegben a triológus után. Az egyeztetés a kohéziós alap és az ERFA között rendkívül fontos kérdés, ez igazából egy általános szabályá vált már. És az egyszerűsítés jegyében szeretnénk egyértelműbbé tenni mind a két rendeletet. Aztán tovább léptünk a cikkeken. A kettesnél, a támogatás hatájánál a kohéziós alapnál meg kell említeni a Connecting Europe Facility-t is, és mi úgy gondoljuk, hogyha a pénzeket át kell utalni, akkor ezt a kohéziós alap rendeletében is meg kell említeni, hogy bizonyos pénzek átkerülnek a CEF alá. A bizottság mellettünk állt, hogy ennek a rendeletnek az általános rendelettel is összhangban kell maradnia, és a CEF egyel is. Hármas cikk, befektetési prioritások. Itt megkaptuk az elnökség részéről a zöld lámpát a támogathatóságnál, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások tekintetében minden egyes vállalatnál, különösen a KKV-knél. A befektetési prioritásokat mindenképpen a magas szintű közös energia és hő előállításra próbáltuk kihegyezni, és sikerült elérni azt, hogy a távfűtés is ide tartozhassék. Aztán a beruházásoknak a kohéziós alap tekintetében ki kell mondaniuk, hogy az Európai Unió környezetvédelmi akiát mindenképpen érintetlenül kell hagyni. Vagyis a kohéziós alapoknak csak olyan projekteket szabad támogatnia, amelyek környezeti szempontból is megfelelőek. Na most mi maradt még? a hármas cikkről történő végleges megállapodás, illetve a klímaadaptációra vonatkozó rész, mert az ökoszisztéma alapú megközelítést írja elő a tárgyalási mandátum, és ezt egyelőre még nem tudja elfogadni az elnökség. Ami a sürgősségi eseteket és a katasztrófa rendezést illeti, itt a fenntartatóság az alapelv. A tanács kifejtette a véleményét úgy, hogy most nekünk is meg kell néznünk, hogy hogy fogunk erre reagálni a legközelebbi alkalommal. Ami az integrációt és a komplementaritást illeti a különböző alapok között a TNT esetében, hát itt meg kell néznünk, hogy a tanács és a bizottság miben egyezett meg, és utána át is adták nekünk a javaslatukat. Egyébként nagyon optimista vagyok. Reméljük, hogy a következő trialóguson már le tudjuk zárni ezt a kérdést. Felmerülhet egy probléma a mutatók kapcsán. Igen, ezt a vitát már lefolytattuk, sőt, az összes előadóval egy informális ülést is megszerveztünk a mutatókkal kapcsolatban. Konstanca és Lambert gondolom már beszámolt az itteni eredményekről és részletekről. A legfontosabb az, hogy a parlament készen áll, hogy együtt dolgozzon a bizottsággal és a tanácssal, hogy egy olyan rugalmas megoldást dolgozzon ki, amely valószínűleg egy delegált aktus keretein belül valósul majd meg, amely a különböző részletekre kitér, és reméljük, hogy a közös mutatókat le tudjuk majd zárni, hogy a közös mutatóknak milyen karakterisztikákkal kell rendelkezniük. És az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy az egész tárgyaló csapatnak Szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon együttműködőek voltak, és nagyon együttesen, összefogva védtük a mandátumot. Remélem, hogy ez lesz már, a következő lesz az utolsó trialógus, tehát arról tudok majd legközelebb beszámolni, hogy elvégeztük a munkát. Köszönöm. Thank you to the chair nem köszöntem meg az elnöknek, csak a tárgyaló csapatnak, de hát együtt tudok ezzel is élni. Természetesen Viktor nagyon optimista, de a makrogazdasági feltételek az indikátoroktól függnek, amiket remélhetőleg a tanács meg tud majd határozni. A jogatási aktus fő részében. Szeretne bárkihez hozzászólni, még a, a bizottságot nem kérdeztem meg a, az RDF-fel kapcsolatban, hogyha kívánnak szólni, az jó, ha nem, akkor nem, az is jó. Kornélia, Kornélia akar beszélni. Igen, nagyon röviden. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy megköszönjem a jelentéstevőnek a kooperáció készségét és a fellépését is. A trialógus is jól zajlott, a kompromisszumok, amiket elértünk, azért csak is gratuláció illeti. Ezt is ki kell mondani. Viktor, ugye boldog? Igen. nem a saját személyes boldogságomról van szó, hanem arról, hogy a régiók lesznek ennek a kedvezményezettje, és nagyon fontos látni azt, hogy a szabizottság mennyire hatékony tud lenni. Rendben, mondja az elnök. Hogyha nincs megjegyzés, akkor Rika következik az Európai Területi együttműködésre. Nagyon szépen köszönöm az, hogy A legutolsó három oldalú egyeztetés során, hatodikán án áttekintettük a különböző nyitott kérdéseket, nem volt igazán fenntartásunk, a 21-es és a 28-as pontokkal foglalkoztunk, ami a 20-os cikket illeti, azzal sem volt semmiféle gond, meg tudtunk állapodni, ami pedig a 21-est illeti, az EGCT-kről van ott szó, és úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk azt a két módosítót, ami létezik. A parlament részéről azt szeretnénk, hogyha az EGCT megerősödését észlelhetnénk, tehát megerősödnének. A területi együttműködés során ez rendkívül fontos. És aztán volt még a 28-as cikk, ami a korábbi, illetve a tanácsi számozásban a 24 per A pont. És mindez ugye a területi együttműködési programokra vonatkozik. Nos, a tanács nagyon konkrét elképzeléssel lépett fel, és úgy gondolja, hogy harmadik országok bevonásával kapcsolatosan nagyon szigorú jogszabályokat kell felállítani hosszan, nagyon hosszan vitáztunk erről a kérdésről. Úgy látom, hogy ezzel együtt azért majd ki tudunk alakítani egy technikai megoldást, és most a jogi szolgálatokon a teher, nekik kell a három jogi szolgálatnak kidolgozni egy javaslatot. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos javaslat pedig lehetővé teszi azt, hogy folytatódjanak az egyeztetések. közösségi jogszabály kell, hogy az alapját képeze az együttműködésnek, olyan együttműködésnek, amelynek részesei harmadik államok is. A tagállamok részéről persze felmerülnek egyéb kérdések is nevezetesen az, hogy a nemzeti jogalkotási eszközöknek is kihatással lehet az együttműködése a harmadik országokkal. Tehát figyelembe kell venni nem csak az EU-s jogszabályokat, hanem a tagállami belső jogrendet is. Az EU-s jog nem szabad, hogy minden esetben felülírja a nemzeti jogszabályokat. A jól tudom, a korábbiakban, többek között Hollandiában úgy döntöttek, hogy az EU-s jogszabályok írják felül a többi jogszabályt. Mindegy. A lényeg az, hogy a három intézmény eljusson egy funkcionális, jól működő együttműködéshez, és ennek keretében meg tudja oldani ezt a technikai jellegű nyitott kérdést, és azt hiszem, hogy ez majd lehetővé teheti azt, hogy kompromisszumos, kompromisszumos megoldást alakítsunk ki. Na még egy pont lenne, a régiók bizottságának az elnöke vetette fel ezt a kérdést, ha jól tudom, legutáljára, amikor találkoztunk vele, akkor a területi együttműködéssel kapcsolatosan szükség van arra, hogy sokkal konkrétabban utaljunk a harmadik országokkal való együttműködésre. Azt tudjuk, hogy az ERFA esetében már nyitott az ilyenfajta lehetőség. Lehetőség van arra, hogy harmadik országokkal együtt lépjünk fel. De többre van szükség, mégpedig a rendelet kell, hogy erre az eszközöket megteremtse, és már a preambulum bekezdésekben is utalni kellene az együttműködésre harmadik országokkal. Főként, főként akkor, amikor a harmadik országok saját maguk is forrásokat visznek be az együttműködésekben. Tudom, hogy például Kanadától érdekli az ilyenfajta fellépés. Remélem, hogy a bizottság is reagál majd mindenre, és akkor meg lesz a különböző előhozott és hivatkozott eszköz ahhoz, hogy megoldásokra jussunk. ennyit szerettem volna elmondani a legutolsó trilógusról. Remélem, hogy következő jövő héten, hétfőn majd lehetőségünk lesz arra, hogy áttekintjük az ötös és hatos cikket, a beruházási, illetve fejlesztési prioritásokat. Nehéz témákról van szó, és már láttuk az ERFA egyeztetéseknél, hogy nem könnyű a dolog, de úgy gondolom, hogy ha együttesen, közös nevezővel tudunk fellépni, akkor sikerül majd megoldásra jutnunk. a hármas és a négyes cikk van még hátra. Ezek a cikkek alapvetően a finanszírozás kérdésével foglalkoznak, de úgy gondolom, hogy itt is majd sikeresek tudunk lenni. A hetes cikk. Ez bizonyos értelemben már megoldódott, de mégis jelzem azt, hogy a 87-es cikkhez is kapcsolódik a 7-es cikk, mégpedig az általános rendelet 87-es cikkére gondolok, tehát itt még van egy picit nyitott kérdés. Ami pedig a technikai segítségnyújtást illeti, ezzel még nem foglalkoztunk, ezek az indikátorokra, mutatókra vonatkoznak, vonatkozó kitételeket tartalmaz, ezekről már beszéltünk, de még mindez hátra van. Úgy gondolom, hogy rövid időn belül sikerül majd megállapodásra jutnunk, és köszönetet mondanék az kiváló együttműködését a tárgyaló csapattal. Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzés a kollégák részéről. Lambert, egy rövid megjegyzést megengedek. Igen, igen, én is szeretném itt osztani a többiek örömét, hogy milyen nagy előrelépés történt, és szeretnék is gratulálni ehhez. De hogyha mindezt fele annyi pénzzel kell elérni, mint amennyire számítottunk, akkor egy kicsit csökken majd a lelkesedés. Hát a tanácstól azért kérdezzük már meg, hogy hogyan lehet így eredményeket felmutatni lehet mandátumot küldeni, meg üzeneteket küldeni, de hát hogyha nincs meg a megfelelő finanszírozás, akkor semmi se fog működni. Hát én is kívülről tudom ezeket a cikkeket, amiket megemlített, és van itt még egy plusz tematikus prioritás, amit majd ki kell választani a határmenti régiókban. Ez már elfogadásra került, vagy sem? Mert hogy Hán biztos úr azt kérdezte, kérte tőlünk, hogy ezzel kapcsolatban ne tegyünk semmit, de mi mégiscsak javasoltunk egy szabad választási lehetőséget a határmenti régióknak. Ezzel mi van? Actually, we haven't gone through those articles yet. Nem néztük még át ezeket a cikkeket ahol ezek a prioritások vannak, de erősek leszünk, és az öt opciónál kitartunk a négy helyet, amit a bizottság javaslata volt. A jövőben is fogunk erről tárgyalni. Ich, uh, will... Lambert kérdését folytatnám, és kiszélesíteném azt. Mindazok mellett, hogy túlságosan kevés pénzt irányzott elő a bizottság a határmányzat területek számára, el kell azon gondolkodni, hogy hogyan vitázunk, hiszen a legtöbb rendeletben technikai részletek vannak. El kell azon gondolkodni, hogy hogyan kívánunk, kívánjuk ezt bevonni az MFF-fel kapcsolatos vitába is, hiszen egyszer beszélnünk kell majd a számokról is, és az elmúlt heti parlamenti döntés után megkezdődnek az MFF-fel kapcsolatos viták is, és nem igazán tudjuk azt, hogy mennyi pénzt szánnak majd a kohézis politikára, illetve a kohézis politika különböző területeire. Mert a legnagyobb nagyságrend sem használ semmit. Hogyha nem tudjuk a pontos adatokat, és a az, és a tanácsi javaslat is több rejtét vett fel, mint választ. Mi lesz ezekkel a kedvezményekkel, ajándékokkal bizonyos régiók számára, amiket szétosztogattak? Milyen terhekkel jár el ez együtt, hogyan számolják ezt bele a teljes összegbe, tehát nagyon sok dologról döntettek, amelyek kapcsán azt hallom, hogy azok, akik munka szinten szeretnék ezt végrehajtani, például a tanácsban azon gondolkodnak, hogyan kell ezt végrehajtaniuk. Tehát szerintem itt is meg kell kérdezni azt, hogy hogyan lehetne a több éves pénzügyi keret költségvetésével foglalkozó tárgyaló csapattal is együttműködni. Viktor Uh, some poison. Hát már így is sötét a kép, de én még egy kicsit megmérgezem a helyzetet, ugyanis a tanács által javasolt megszorításnak két nagy vesztese van, az egyik a területi együttműködés, a másik meg a CEF a nem kohéziós tagállamok kedvence, amit tulajdonképpen a nettó befizetők kivégeztek, míg a nem nettó befizetők nem nagyon voltak lelkesek az elején, de most, hogy látják, hogy van itt plusz 20 millió csökkentés a CEF-nél, most már a gyakorlatban igazából két téma van. Az egyik, hogy a területi együttműködésnél sérülhetnek a határmenti régiók, mert ezek lennének a legfontosabbak pedig. A másik pedig a CEF, és itt meg kellene nézni az IKT infrastruktúrákat, a széles sávú hozzáférést is, mert hogyha csak szimbolikus ez az egész, akkor nem lesz semmi értelme. És akkor közben meg azt kiabáljuk, hogy éljen a 20-20-as stratégia. Köszönöm szépen. Egyéb megjegyzés? Lambert, még egyszer, tessék. Csak egy nagyon rövid megjegyzés fogok elmondani. Mindez, ami elhangzott, nagyon fontos. Az én kérdésem az lenne, hogy ezt, mint bizottság tesszük meg, tehát közvetlenül, amikor eljutunk majd a finanszírozási paragrafusokhoz és fejezethez az általános rendelkezésben, akkor elmondjuk ezt a megjegyzést, vagy pedig frakcióként és vagy szakbizottságként a tárgyalók irányába küldjük el ezt az üzenetet az MFF-es tárgyalókhoz. Múlt hét csütörtökön, ugye Strasbourgban voltunk, és minden héten csütörtökön be kell számolni az előadó irányába, ez mondjuk teljesen egyértelmű, és akkor Leasszúr teljesen egyértelműen állást foglalt, azt mondta, hogy ezt Franciaországban így nem lehet megcsinálni. És akkor vagy korlátozzuk magunkat az MFF-hez, és akkor minden a tárgyalók jogi kompetenciájától függ. De azért én megkérdezném, hogy ez biztosan így van? Tehát, hogyha nem nyúlunk semmihez, és hogyha a tanács nem engedi, hogy erről tárgyaljunk, akkor ez teljesen nonsens. Igenis, ugyanazokért a pontokért kell harcolni mindenkinek. Ugyanis, hogyha azt mondják, hogy a teljesítési tartalék nem kell, akkor a másik fél meg azt mondja, hogy ez az MFF-es csomagban benne van. Hát ez a valóság. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy mi a legfontosabb pontunk finanszírozási szempontból, és hogy az MFF 2-es legfontosabb tárgyalók hogyan tudják ezt érvényesíteni. Az teljesen egyértelmű volt, amit Lamassoure elmondott. De azért végül is nem vagyok teljesen biztos abban, hogy van egyáltalán ennyi mozgásterünk, az elnökünk megint csak kisegíthetne minket ebben a helyzetben, mert szerintem csapdába estünk. uh, Lambert, amikor így integetsz, meg kiabálsz, hogy hogy kellene a pénzről tárgyalni, akkor azért elmondanám, hogy a 11,6 az szerepel az általános rendelkezésben, de Fáronpaj azt mondta, hogy csak 80. van nincs 11,6. Hát ez benne van a keretben, nem tudom, hogy ezt a tanácsal újra tudjuk-e tárgyalni. Péter, parancsolj! Igen, igen, nagyjából ugyanezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy az allokáció a területi együttműködésnél a negyedik cikkben szerepel a rendeletben, és az általános rendeletben is szerepel, Úgyhogy a bizottság számára is fontos az, hogy itt több forrás álljon rendelkezésre. És szeretnék még valamit elmondani a külső határokkal kapcsolatban is. A külső határok nagyon fontosak voltak a jelenleg együttműködési folyamatban, de azért ez kemény dió volt. A kompromisszumos szöveg, amihez eljutottunk, az valóban előrelépés, és ez mind a három intézménytől komoly erőfeszítéseket követelt, még a jogi szolgálatoktól is de most végre van egy szöveg, amely nagyobb egyértelműséget és tisztaságot valósít meg, de hát természetesen nyitottak vagyunk arra, hogy még ezt az aspektust valahogy tisztábbá tegyük, esetleg egy preambulum bekezdésben a rendeletben. Még valaki? Nagyon röviden a költségvetéssel kapcsolatosan szeretnék hozzászólni. Mint ahogy mondott a Lambert, nekünk, mint parlamenti képviselőknek harcolnunk kell azért, hogy a költségvetési forrásokban részesüljön a területi együttműködés, és hát több legyen, több jusson, mint a 3 százalék, amerre a javaslat született. És hát e tekintetben ugye a tanács azt mondotta, hogy ha azt akarjuk, hogy ez a részarány növekedjék, akkor valahonnan azt el kell venni. Nos, én azt mondom mindenre, hogy nekünk kell megvizsgálnunk, hogy melyek a prioritásaink. Kedves kollégák, ha kiki aktívan lépne fel a saját frakciójában, az nagyon hasznos lenne. Mindenképpen erről beszélnünk kell, egyeztetni kell, és egy állásfoglalást kell kialakítanunk. Most hagyj! jelezem azt, hogy a múlt héten már állásfoglalt az Európai Parlament, arról szavaztunk, és nagyon világos számokra, konkrét számokra van szükség a költségvetés tekintetében. Meg kell, hogy legyenek a források a területi együttműködés javára. Viktor is említette a cef az Európai Összekapcsolatást. Most e tekintetben is figyelembe kell venni, hogy a tanács mire jutott. Az együttműködés az hasznos az egész unió javára. Az egyeztetések tovább fognak folytatni természetesen az általános rendelet témájában is. Aktívak kell, hogy legyünk minden területen, minden fronton. Ami pedig a tematikus kérdéseket illeti, Lambert, Lambert ezeket te is említetted, az ötös cikkről van szó, azt hiszem ezt kell a következő három oldalon megbeszéléssel fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen. Joachim te vagy az utolsó. Igen, az EGTC rendelet, ez egy, nem egy új rendelet, ez egy módosított, kibővített, kibővített rendelet, a már meglévő rendelet alapján. Jogi eszközről van szó, főként nem kötődik ezt pénzhez, a többéves pénzügyi kerethez, és egy igazi ingyent téma ez. Ez nem annyira terjedelmes rendelet, mint a többi. Ugyan Azonban vannak itt bizonyos problémás pontok. Az ír elnökségnek hálás vagyok, hogy ilyen nagy lelkesedéssel foglalkozik ezzel a témával, mert ez a korábbi elnökségekről nem volt elmondható. Március 4-én volt az első trialógus. Tiszteletre méltó elnök asszonyunk vezényletével zajlottak a a tárgyalások, és néhány eredményt már fel is tudtunk mutatni. Miről is van szó az új módosított LGTC rendeletben, egyszerűsítésről, jogi bizonyosságról, illetve arról, ki kell szélesteni az LGTC rendelet hatáját. Rika Mennen kollega már elmondta azt, hogy ki kívánják ezt a határtérségekre is terjeszteni, illetve a harmadik országokkal határos területekre is, tehát a Rika Manner által tárgyalt rendeletre is kihat ez. Sikerült el a alkalmazandó jog kapcsán már elépést elérni, ami a szerződési területeket illeti, ami az egetészet illeti, itt az Európai Unió állam mainak területéről van szó, van azonban még egy dolog, ami nem világos, és erről Rika Mandel is beszélt, az alkalmazandó jog esetében itt a harmadik országokkal is foglalkoznak, és ez pedig már a külpolitika területe. Itt még keressük a megoldásokat. Az engedélyezési eljárásról is beszéltünk, és néhány pontot sikerült lezárnunk. Van egy-két dolog, amit nem sikerült elérnünk, majd később erre rátérek. Ezen kívül az LGTC feladatról is beszéltünk, például hogyan tudnak új tagok csatlakozni a már meglévő LGTC-hez ennek a modalitásairól is beszéltünk. További súlypontok voltak a harmadik országok bevonása, a, az állami vállalat bevonása, az EGTC-be a felelősségvállalás kérdése az EGTC részéről, illetve hogy ki képviseli majd az EGTC-t, ezek olyan témák, amelyekről majd csütörtökön fogunk tárgyalni a tanács eh, elnökségével. Sok eh, terület gondolkodik azon, hogy EGTC területet hozzon létre, várják az új rendeletet, de mindig arról beszélnek, hogy jogi adminisztratív nehézségek vannak, főként az engedélyezési eljárással, illetve a személyzettel kapcsolatban, és a fő célunk az az, hogy a demokratikus akadályokat elhárítsuk az új LGTC megalakítása elől. Ez áll a mandátumunkban is. Nagyon fontos az, hogy a megállapodott prioritásokat a trilógus során fenntartsuk. Ez egy nagyon fontos pont a hallgatólagos beegyezés az új rendeletben. Az Európai Bizottság ezt már a javaslatában beleépítette, és mi is pozitívan állunk ezzel szemben. Az úgynevezett hallgatólagos be, a hallgatós beegyezésnek 6 hónap áll rendelkezésre. El kell kerülni ennek a határidőnek a megszakítását. Ezt az engedélyezést minden tagállamra lehetővé kell tenni a tanács azt szeretné, hogyha azon tagállamok esetében lehetne kivétel, ahol az EGTC majd székhelyet kap. Ez aláásna az új rendeletet, mert a múlt azt mutatta, hogy a legtöbb esetben pontosan azok az államok voltak, tehát azok az államok, ahol az EGTC-nek székhelye volt, tehát ezek az államok voltak azok, akik hosszasan késleltették az engedélyezést, tehát erről még tárgyalni kell. Továbbá kitartunk a mandátumunk mellett, hogy a jövőben csak is a megállapodást kell jóvá hagyni, nem pedig a személyzetet, illetve a szabályzatot. A szabályzat megváltoztatása és ennek engedélyezése túlságosan nagy bürokratikus teret jelentene. El kell mondjam azt, hogy a tanácsjogi szolgálata inkább a mi oldalunkon áll, de van ellenállás bizonyos tagállamok részéről, amit még le kell küzdeni. A másik nagy téma ez az alkalmazandó munkajog, erről még tárgyalni kell. A, az EGTC számára rugalmas, de egyértelmű szabályokra van szükség a személyzet alkalmazásával kapcsolatban. A nemzeti hatossági kivételeket meg kell szüntetni, mert ennek nem jó hatásai vannak a munkatársakra. Az Európai Bizottság által javasolt munkajog megválasztásának lehetősége, ez rugalmasságot jelentene, és ezzel fontos, ez fontos lehetne ahhoz, hogy az egész rendelet zöggenőmentesen működjön. Ez számunkra nagyon fontos pont, viszont vannak olyan tagállamok, amelyek ezt másképp látják, tehát itt mi tovább kell tárgyalni. Nos, a többször említett harmadik országok részvétele a következő fordulóban beszélünk majd arról, hogy egyszerűsítelik el a harmadik államok részvételét, és itt még bizonyos tanácsi tagállam ok, azt szeretnék, hogyha tengerentúli területeket is be lehetne itt vonni. Van egy egyértelmű szabályozás az alkalmazandó jogról, ami a szomszédsági eszközt illeti, illetve ami a társulási eszközt, csatlakozási eszközt illeti. A többi szakbizottságban beszélnek erről, a külügyi szakbizottságban és a határok, határi régiók együttműködési lehetőségét tehát biztosítják. Tehát az egyszerű kohéziós politika területén ez túlmutat, tehát harmadik országok bevonása ez nem betatott, viszont egyetemi jogi alapra van ehhez szükség. További pont, amiről beszélni kell, ez a nyilvános cégek bevonása. Olyan cégekről van szó, amelyek általános gazdasági érdekkel rendelkeznek. Ez egy új dolog, amiről nem lehet lemondani. A határokon átnyúló együttműködés érdekében bizonyos régióknál szükség van erre, hogy például az egészségügyi területén hatékonyabban lehessen eljárni. És nem utolsó sorban öt nagy komplex téma van, amiről még tárgyalni kell, a szektorális politika, a pályázati kiírások, meg vagyunk arról győződve, hogy az LGTC e nagyobb láthatóságot ad majd a szektorális politikák területének, mint például a közlekedésnek, környezetvédelem vagy szociális kérdések, és az EGTC-nél pályázatokat kell majd kiírni, ezt engedélyezni kell. Tehát ez az az öt nagy komplex, amelyről még tárgyalnunk kell. Csütörtökön folytatjuk a munkát, és áprilisra már meghatároztuk a következő időpontokat. Az ír elnökség kifejezte azon érdekét, hogy még a nyári szület előtt kívánja zárni a tagyalásokat az EGTC rendeletről. Konstruktívak voltak, ahogy mondtam, az ellenszer csak néhány tagállamból jön, főként a központilag, a központosított államokból hallható az az aggály, hogy a határmenti területek nagyobb önállóságot kapnának. De ezen országok kormányait majd egy kicsit meg kell nyugtatnunk. Ennyit szerettem volna elmondani. Thank you very much, Joachim. I don't know if any... Köszönöm szépen, Joachim. Van esetleg egyéb megjegyzés, talán a bizottság részéről? Lambert, esetleg egy rövid megjegyzés? Semmi, még rövid megjegyzés se? Jó. Rendben van, de hát nyugtával dicsérde a napot, egyelőre még nem mondok semmit. Jó, de minden esetre Joakimnak köszönjük szépen a hozzászólást. Természetesen tovább léphetsz, amikor az elnökség is nyitott erre, és akkor az ülést is szeretném lezárni. Az egyetlen információ, amit el kell mondanom, az az, hogy április 22-én és 23-án két darab félnapos ülésre kerül majd sor. Köszönöm a munkát, az elnök megköszöni a tolmácsok munkáját is, köszönöm mindenkinek, aki túlélte ezt a mai napot, most mindenki menjen haza.